the structure of this debate will be as usual. Uh, a first oral Úgy fogunk eljárni, ahogy eddig is eljártunk. És most uh, úgy haladunk, hogy uh, meghallgatjuk a biztos jelöltet, utána pedig 45 uh, kérdést kaptunk tagoktól, mindenki három percet kap. Tehát ez azt jelenti, hogy az a kérdésekre és a válaszokra is megoszlik. Az idő egy perc kérdésre, kettő perc a válaszra. Ezt szeretnénk betartani, hogy lehetőleg minden szakbizottsági tag megkapja lehetőséget, hogy kérdezzen. A tolmácsolás 22 nyelven zajlik, mindenki használhatja anyanyelvét, ahogy említettem már más meghallgatások során is, hogy ne beszéljenek gyorsan, hogy a tolmácsolás minőségét a sebesség ne befolyásolja. Most akkor végezetül téljünk át a lényegre. Dombrovskis biztos jelölt feladatköre nagyon releváns, hiszen az a gazdasági és monetári uniót kell előre mozdítani, hogy demokratikusabb legyen, hatékonyabb legyen, és hogy megfeleljünk a válság kihívásainak a szociális kohézió és a gazdasági versenyképesség erősítésével. A parlament szeretne hozzájárulni a gazdasági és monetáris unió erősítéséhez és a gazdasági kormányzás megfelelő megvalósításához természetesen a rugalmasságot is megfelelő módon alkalmaznunk kell, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a stabilitás, növekedés és a befektetések biztonsága között. Folytatnunk kell a további integrációt az úti terv alapján, hogy az asszimetriákat lehetőleg csökkentsük, illetve megszüntessük. Lényeg, hogy a gazdasági politikánkban erősítsük a szociális dimenziót is, hiszen ez a politikánk egyik alapja. Éppen ezért egy európai szociális faktumot szorgalmazunk. És most pedig szeretném átadni a szót a társelnök asszonynak, Őszkog asszonynak. Köszönöm szépen. Néhány megjegyzésem lenne az eh, EMPLE szakbizottság nevéről, anyanyelvemen svédül fogom ezt tenni. Az Európai Unió belső piaca hangsúlyozza a szabad mozgást. Ez az Európai Unió egyik alapja. Ez eh, szükségessé teszi az új munkahelyek teremtését, amely az Európai Unió számára roppant fontos mindenképpen eh, a munkaerő számára biztonságot kell adni. Tehát nem csak több munkahelyre van szükség, hanem eh, meg kell akadályoznunk a munkanélküliséggel való visszaélést, meg kell akadályoznunk a versenytorzítást, a szociális dömpinget. Az eh, Európai Uniónak támogatnia kell a munkaerőpiaci partnerek közötti párbeszédet nagyon fontos az, hogy a megszületett autonómiákat támogassuk. A Laval helyzetre utalnék. Ez pedig olyan helyzetet teremtett például nálunk, amely során ki zsákmányolták a külföldről érkezett munkásokat. A munkaerő szabad mozgásának nem szabad ilyen eredményekkel járnia. Elfogadhatatlan az, hogy szociális dömping áldozatai legyenek az európai munkavállalók. Az Európai Parlamentnek foglalkozni kell az irányelvekkel, például a kiküldetési irányelvel, amelyet úgy kell kialakítani, hogy eh, megakadályozza a szociális dömpinget. A szociális dömpingnek nincsen keresni valója az Európai Unióban. Mindenki kapja ugyanazt a bért, ugyanazért a munkáért. Amennyiben ugyanúgy végzi ezt a munkát. A szociális párbeszéd Dombrovski úr felelősségébe tartozik majd és eh, reméljük, hogy eh, betartja ígéretét, hogy előmozdítja a szociális párbeszédet. Természetesen tovább kell védenünk a munkavállalók tárgyalási jogát. Az Európai Unió soha nem lehet a helyzet győztese, amennyiben a tagállamok azzal versenyeznek egymással, hogy ki ad alacsonyabb bért. Ezt nem tűrhetjük. Köszönöm. Most pedig szeretném átadni Dombrovskis biztos jelölt úrnak, hogy vezesse fel elképzeléseit 15 percben. Öné a szó. Igen tisztelt elnök, hölgyek és urak, igen tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt kollégák. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azért a lehetőségért, hogy az európai népek választott képviselői előtt kaphatok szót. Én már kétszer voltam az Európai Parlament tagja, éppen ezért tökéletesen tudom, hogy milyen fontos az Európai Parlament szerepe. Abban, hogy napi alapon tárgyaljunk az európai polgárokkal. Amennyiben megerősítést kapok a bizottság helyettes elnökeként, akkor ígérem, hogy mindig keresni fogom az Európai Unióval történő együttműködést, és szeretném erősíteni intézményeink legitimitását. Az euró és a szociális párbeszéd lenne majd a feladatom. Ez két nagyon lényeges kérdés, hiszen az Európai Unió gazdaságát és az eurózóna gazdaságát kell úgy növelni, hogy több munkahely keletkezzen garantálni kell az euró stabilitását, koordinálni kell a gazdaság és szociálpolitikát úgy, hogy mindenki profitáljon az európai együttműködésből. Az európai vasfüggöny mögött nőttem fel. Éppen ezért nem volt lehetséges számomra, hogy Európa része legyek. 25 évvel korábban leomlott a vasfüggöny, és a békés, demokratikus átalakulás előtt megnyílt az út. Lettországhoz hasonló országok esetében eh, az Európai Unió a demokratikus gazdasági és szociális átmenet biztosítéka volt. Éppen ezért meg vagyok győződve, hogy az európai eszme az, amely utat mutat nekünk hiszek az európai értékekben, a demokráciában, a szociális piacgazdaságban és a mindenki számára meglévő egyenlő lehetőségekben. Csak együtt leszünk képesek a kihívásokat megválaszolni. A gyorsan változó világban ezek a kihívások a globalizáció, a korosodó társadalom és a klímaváltozás fogalmaival írhatók le. Én akkor voltam lett miniszterelnök, amikor az Európai Unió történetének legsúlyosabb válsága érintett meg minket. Prioritásom az volt, hogy begyorsítsam a gazdasági növekedést és munkahelyeket teremtsek. A strukturális reformok eredményeként sikerült visszatérnünk az egészséges államháztartáshoz, és ma Európa egyik leggyorsabban növekedő gazdasági vagyunk gazdasági ösztönzőket kellett alkalmaznunk, amelyek nagy rész az európai alapokból származtak. Egy szociális biztonsági hálózatot is létrehoztunk, hogy a válság szociális következményeivel foglalkozzunk. Lettország a Maastrichti kritériumokat betöltvén az idén csatlakozott az eurózónához. Ezek a vázolt folyamatok nem lettek volna lehetségesek a szociális partnerekkel folytatott megfelelő párbeszéd nélkül, hiszen nagyon érzékeny gazdasági és szociális döntéseket kellett hoznunk. Amikor bevezettük az eurót, ezáltal bizalmunkat is kihangsúlyoztuk, hogy hiszünk az európai projektben. Az Európai Parlament tagjaként, a lett parlament tagjaként lett pénzügyminiszterként és a Lett Nemzeti Bank vezető közgazdászaként is tevékenykedtem. Úgy gondolom, hogy ezek a tapasztalatok megadják nekem a megfelelő tudást és ismereteket, hogy hozzájárulhassak a szociális, gazdasági és monetáris politika sikeréhez. Tehát az Európai Gazdaság és Monetáris Unió kihívásaival szemben fel kell vennünk a kesztyűt gazdasági és fiskális politikánkat szociális és munkaerőpiaci politikákkal kell összeegyeztetni. Ha az Európai Parlament is hozzájárul kinevezésemhez, akkor szeretném garantálni, hogy az euró stabilitása és a makrogazdasági vezetés a szociális tisztességgel párosul majd. Azonban el kell mondanom, hogy az európai élénkítés még egyenetlen és törékeny. Az Európai Unióban egy másfél százalékos éves növekedést terveznek. Ez pedig egy százalék ponttal kevesebb, mint a válság előtt. A munkanélküliség is 11 százalékos az eurózónában. A fiatalok közötti munkanélküliség 20 százalék fölött van, és a 15 és 29 év közötti generációból 16%-ának se munkája nincsen, se iskolába nem jár. Európa nem engedheti meg magának, hogy egy egész nemzedéket elveszítsen. Az európai gazdasági struktúrák sokáig gyenge lábon álltak. Éppen ezért, ha visszatérünk a növekedéshez, akkor a gyenge pontokra kell koncentráltunk. Tudjuk, hogy magas az eladósodás, tudjuk, hogy korosodik a lakosság, az európai infláció nagyon alacsony, és ennek következménye a lassú növekedés, illetve a stagnáció is lehet. Ezeket a problémákat nevükön kell nevezni, és vissza kell térítenünk Európát a fenntartható növekedés pályájára. Éppen ezért össze kell hangolnunk cselekedeteinket kereslet és kínálati oldalon is, nemzeti és európai szinten is. A befektetések, a növekedés és a munkahelyek, ez a prioritás háromszög az, amely foglalkoztatni fogja a jövendő bizottságot. Az elkövetkezendő három év alatt egy 300 milliárdos befektetési csomag lesz az első lépés. És ezzel szeretnénk Európában munkahelyeket teremteni. Ez természetesen érinti majd a meglévő európai alapokat is. Az európai strukturális alapokat sokkal bölcsebben kell befektetni, és az ifjúsági garanciát gyorsan és hatékonyan meg kell valósítanunk. A válság azt is megmutatta, hogy az európai intézmények rendszere is előregedett. Az elmúlt évek alatt fontos lépések történtek, hogy foglalkozzunk ezekkel a problémákkal. A fiskális és gazdasági kormányzást erősítettük, a válságmenedzselési keretet is létrehoztuk, működik, ezen kívül pénzügyi felügyeleti hatóságokat hoztunk létre, és a nemzeti politika ex ante összehangolása is erősítette a gazdaságunkat az európai szemeszter alatt. Ez azt jelenti, hogy erős védőfalakat építettünk. A bankunió is úton van. Nagyon fontos az euró térség számára, hogy egészséges növekedésnek induljunk. A bankok mérlegenek gyengesége viszont megakadályozza őket abban, hogy a gazdaságnak kölcsönöket adjanak. Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió sokkal robusztusabb annál, mint hogy ne álljon ellen a gazdasági sokkoknak. Azonban ez nem jelenti azt, hogy nem kell fáradoznunk annak érdekében, hogy az EMU összefogottabb, versenyképesebb és szociálisan befogadóbb legyen. Tehát most arra van szükség, hogy tovább haladjunk a strukturális reformokkal. Például a foglalkoztatási és szociális mutatókat jobban kell figyelembe vennünk. Ezen kívül a stabilitás és növekedési paktumban előirányozott rugalmassággal is erősebben kell élnünk. Úgy pedig, hogy az Európai Unió tagállamai számára átlátható, egységes megoldás szülessen. A gazdasági párbeszédet aktívan kell folytatnunk, hogy minél hamarabb túl legyünk a gazdasági kormányzás problémáin. Említhetnék olyan lépéseket, mint a stabilitás és növekedési paktum, a six-pack és a two-pack, a kettes és hatos csomag. Amennyiben a tisztelt ház jóvá hagy engem. Moszkovici biztos jelölte, szorosan együttműködök majd annak érdekében, hogy jobban koordináljunk politikánkat. Ez pedig teljesen asszonynal való együttműködésemre is vonatkozik. Így sikerül megőriznünk az Európai Unióba vetett hitelt, a stabilitást és hitelességet úgy, hogy erősebben figyelembe vegyük a foglalkoztatást és a politikánk szociális kihatásait. Egyidejűleg természetesen az ország specifikus ajánlásokat is figyelembe kell vennünk. A politikánk célja az, hogy csökkentsük az egyenlőtlenséget és a szegénységet. Végezetül pedig szeretném, ha tapintható sikereink lennének, amelyek megkönnyítik az emberek életét. Tisztelt parlamenti képviselők! A gazdaság és monetáris unió víziója rövid távú, középtávú és hosszú távú. Ezt pedig eh, az EMU leírásában is megtaláljuk. Ahogy a bizottság elnöke is említette, a négy elnök jelentése és a bizottság közleménye amely az EMU szociális dimenziójáról szól, alapját képezi a további politikánknak. Nagyon fontos az, hogy eh, az Európai Unió a lehető legszorosabban együttműködjön, mind a 28 tagállama. Az eurozónának pedig nyitva kell maradni az új tagok számára, természetesen amennyiben ezek teljesítik a Maastrichti kritériumokat, fenntartató módon. Ahogy eh, az Európai Unió fejlődik, eh, a közösségi módszernek is fejlődnie kell. Nagyon alaposan ki kell értékelnünk a különféle opciókat, amelyeket a jelen szerződések adnak nekünk, és fel kell készülnünk egy lehetséges szerződés módosításra is. Tisztelt tagok! Amennyiben a bizottság alelnökeként megerősítést kapok önöktől, a mandátumomba az is beletartozik, hogy a jövőbeli stabilitást újra kiegyensúlyozzam azon országok számára, ahol eh, problémák vannak. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit eh, Juncker bizottsági elnök mondott, hogy a jövőben az összes támogatási és reformprogram nem csak egy fiskális fenntarthatósági vizsgálat alapját kell, hogy képezze, de ugyanígy szociális behatási vizsgálatnak is alá kell vetni. Remélem, hogy a tagállamok eh, hagyatkozhatnak majd erre az eszközre. Tisztelt parlamenti képviselők! Amennyiben jóvá hagynak az Európai Parlamentben bizottsági alelnökként, akkor az euróért és a szociális párbeszédért leszek felelős. Mind a kettő ugyanolyan fontos. Nagyon fontos az, hogy az eurót két oldaláról fejlesszük, a szociális és a pénzügyi oldaláról is. Az európai integráció történelme során a szociális párbeszéd nagyon lényeges volt az európai szociális és gazdasági modell számára. A szociális párbeszéd teljes mértékben alapvető, hogy a reformok lehetségesek, fenntartatóak és hatékonyak legyenek. Az Európai Gazdaság és Monetáris Unió alapvető eleméről van szó. Szorosan együttműködök majd a foglalkoztatási biztossal, hogy az európai szociális párbeszédet európai és nemzeti szinten is előmozdítsuk. Az euró és szociális párbeszédért felelős alelnök szerepe az, hogy a gazdasági és szociális ügyeket egyenlő módon kezelje, és hogy a szociális párbeszéd szerepét erősítse. Ez az Európai Parlament aktív részvétele nélkül nem valósítható meg remélem támogatni fognak, és az Európai Unió agendáján a gazdasági és szociális politika ugyanolyan súlyt kap. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Dombrovski. Köszönöm szépen, Dombrovskis úr. Most megkezdjük az első felszólalási kört Burker Balszár néppárti koordinátorral. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Dombrovskis úr, nagyon örülünk annak, hogy ismét köszöntetjük Önt a szakbizottságban. Lettország az Ön hazája. Azt gondolom, hogy jelentős reformpolitikai erőfeszítéseket tett és eredményeket ért el, illetve az országot felkészítették a Monetáris Unióra. Jelentéstevője voltam az eurózónába történő csatlakozásnak Lettország kapcsán a parlamentben. Néhány év alatt sikerült országot kivezetni a gazdasági válságból 3% alatti a hiány, illetve azt gondolom, hogy a munkaerőpiaci feltételek is javultak. Szeretnénk azt, hogyha az euró kapcsán is erősíteni ezeket az erőfeszítéseket. Európai szinten a önvéleménye szerint hogy néz ki egy sikeres reformpolitika, hogyan tudjuk a közös pénznemet tovább erősíteni, azért, hogy a politikai ösztönzők a versenyképesség érdekében megerősödjenek, illetve milyen szerepet szán ön az LKB-nak. E Köszönöm. Uh, so, Honorable Mr. Uh, Baltz, uh, thank you for this. Uh... Tisztelt Balc úr, köszönöm szépen ezt a kérdést. Ami a gazdasági fejlesztést, az Európai Unió és a gazdaság és monetáris unió továbbfejlődését illeti. Úgy gondolom, hogy most fokozatosan tovább lépünk a fiskális kiigazítás stádiumából. Ez nem mindenhol és nem teljes mértékben valósult meg mindenhol, de nagyjából eljutottunk arra a stádiumra, amely alapjára már lehet egy fenntartható gazdasági növekedést építeni. Éppen ezért számos különböző tényezőt kell még figyelembe vennünk, különösen három konkrét irányban. Az egyik a strukturális reformok, amelyekkel meg lehet erősíteni az Európai Uniós tagállamainak versenyképességét, hogy az Európai Unió belső piacát megerősítsük. Különösen a szolgáltatások területén, az energia, a digitális egységes piac területén, hogy beruházhassunk az innovációba, a tudásba, hiszen a kutatás és az innováció azon nagyon kevés szakpolitikai területek egyike, ahol a versenytársaink többet költenek, mint mi. Csökkenteni kell, különösen a KKV-kra terhelődő administratív terheket, ezre vonatkozóan van egy keretprogramunk is, illetve beruházásokra van szükség. Ezzel kapcsolatban az új bizottságnak az egyik fő ambíciója az, hogy 3 milliárd eurós beruházási csomagot kölcsön el az elkövetkezendő három évben, amelyel megerősítjük többek között az állampolgáraink bizalmát, illetve a gazdaság keresleti oldalát, hiszen ezek a dolgok, a pénzügyi stabilitás, a beruházás, az kereslet mind összefüggenek, és ezt a három aspektust együtt kell kezelnünk annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés beindulhasson. Elnök, köszönöm. Most pedig Eliza Ferreira kap szót, a Szocialisták és Demokraták Ekon koordinátora. Köszönöm szépen, én angolul fogok hozzászólni. Dobrovszki szúra, hogyan is tudja az euróvezet, és különösen ennek a déli tagjai, példanélküli válságban vannak, amelyből nem tudnak egyedül kiábul, kilábalni a jelenlegi recesszió, infláció és nagyon magas fogla- munkanélküliség kontextusában. Ez vak megszorító politikák éveinek az következménye. Lettország is hasonló intézkedéseket vezetett be, de más környezetben, sokkal kedvezőbb kontextusban. Hogy lehet az, hogy ön most megváltozott és őszintén, elkötelezetten egy megváltoztatott Juncker úr által bevezetett gazdasági agendát követ. Milyen követ, kötelezettségvállalásokra vállalkozik, amely megmutatja, hogy nem fog visszatérni a megszorítás politikájához, illetve a kompetenciák megoszlását ön és Mioszkovicsi biztos jelölt között hogyan látja? Köszönöm a lehetőséget a kérdésekre. Válasz, köszönöm szépen a kérdéseket azt, hogy Három kérdést tudtam elkülöníteni, mindegyikükre nagyon röviden igyekszem válaszolni. Az Európai Bizottság munkájának az általános iránya, illetve a kötelezettségvállalások, amikor ezekről szóltam, a bevezetőmben, akkor is megpróbáltam hangsúlyozni azt, amit most hangsúlyozok szintén. Juncker megválasztott elnök úr megközelítését nagyon támogatom, hiszen a GMO-nak a szociális dimenzióját kell megerősíteni, hiszen a gazdasági és pénzügyi politikák mindenképp figyelembe kell, hogy vegyék az intézkedéseknek a szociális konzekvenciáit. Én teljes mértékben elkötelezett vagyok, hogy ebben az irányban dolgozzak, ez a feladatom. És azzal, hogy így dolgozom, nagyon szorosan együtt szeretnék működni Moszkovicsi, illetve Tyson biztos jelöltekkel a gazdasági és a szociális ügyekben is szoros koordinációra van szükség hármunk között. Ami a munkamódszereket illeti, tudjuk jelen pillanatban, hogy Juncker megválasztott elnök úrnak az a javaslata, hogy koordinátori szerepet ruházzon az alelnökökre. Úgy látjuk ezt, hogy a munkánk egy kollégium munkája kell, hogy legyen, nem felettesek és beosztottak struktúrájának fogjuk fel, hanem egy testületnek a bizottságot. Úgyhogy a két biztos jelöltel úgy gondolom, hogy teljes mértékben képes leszünk megtalálni az együttműködés módját, és ez egyáltalán nem fogja azt jelenteni, hogy én megpróbálom majd mikromenedzselni a biztosoknak a munkáját. Nekik meg lesz a saját feladatuk, a alelnöknek az lesz a feladata, hogy a gazdasági és szociális aspektusokat úgy koordinálja, hogy megbizonyosodjon róla, hogy kéz a kézben halad ez a két terület. Elnök, köszönöm. Most két Swinburne kap szót az Econból. Üdvözlöm, Dombrovski biztos jelölt úr. Az ön önéletrajza azt mutatja, hogy nagyon jó háttérre rendelkezik az alelnökségre, és mivel az ér, euróért és a szociális párbeszédért lesz felelős, nagyon széles körül a mandátuma. Úgyhogy az én kérdésem is nagyon széles területet fog lefedni. Különböző nemzetközi fórumokon, mint például az IMF-ben, vagy az FSB-ben, mit fog kommunikálni a nemzetközi tárgyalófelei felé, mit ö, fog nekik mondani arra vonatkozólag, hogy közép és hosszú távon mik az Európai Unió prioritásai. Biztos előtt köszönöm szépen a kérdést. Ami az Európai Unió nemzetközi fórumokon végzett munkáját illeti, mint a pénzügyi stabilitási ö, testület vagy az IMF, Számos olyan ügy van, amit az Európai Unió vetett fel prioritásként. A globális gazdasági kormányzás például, vagy más prioritások, amiket az EU vetett fel, az adóparadicsomok és az adóelkerülés elleni küzdelem. Ezeket a dolgokat a nemzetközi fórumokon a partnereink felé továbbra is hangsúlyosan kell képviselni. Tudom, hogy nagyon sok vita volt az IMF kormányzatáról is, vagy kormányzásáról. Az Európai Unió oldaláról úgy gondoljuk, hogy koordinálnunk kell a különböző tagállamok álláspontját, akik képviselve vannak az IMF-ben, hiszen vannak külön tagállamok, amelyek a kormányzati tanácsban részt vesznek egyenként, össze, össze kell hangolnunk tehát a tagállamoknak az álláspontját, és a pénzügyi stabilitás tekintetében pedig a gazdasági kormányzásra vonatkozó jogszabályoknak a karcsúsítására van szükség. Most azt látjuk, hogy a különböző országok, különböző régiók gyakran olyan megközelítést alkalmaznak, hogy a területükön kívüli hatással is bíró jogszabályokat hoznak. És ezáltal egymást fedő és következetlen jogalkotáshoz vezethet ez a gyakorlat. Azt kell biztosítanunk, hogy világos elvek vannak arra vonatkozólag, hogy a gazdasági kormányzás hogy tud úgy megvalósulni, hogy a különböző régiók, különböző országok nem próbálják meg egymással ö, konfliktusosnak ö, ö, ígérkező jogszabályok elfogadását. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Gulár asszony vagyok. A szegénység elleni küzdelem célja nagyon örömteli, nagyon régóta nem beszélünk róla elég sokat. Én most az, azokról az emberekről szeretnék beszélni, akik a legsérülékenyebbek. Nem tudom, és ebben a pillanatban még nem tudom megérteni, hogy hogy fog Moszkovicsi biztos jelöltel el együttműködni. Két különböző, teljesen eltérő politikai szférából érkeznek. Lehet, hogy azt mondja, hogy persze, majd csapatként fogunk dolgozni, de hát van egy olyan pont, amikor szeretném azt látni, hogy konkrétan milyen orientációt kíván követni. Vannak olyan országok, amelyek a szabályokat már most sem tartják be, például a beruházásokra való költés tekintetében. Aztán az eurózóna külkapcsolataival kapcsolatban még mindig nem tudom, hogy ki fogja képviselni a nemzetközi fórumokon az eurózónát. Juncker úr azt mondta, hogy majd pragmatikus megoldásra van szükség. Ön tudna ennél részletesebb választ adni? Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket! Ismét több kérdést kaptam. Ami azt a kérdést illeti, hogy hogyan fogok együtt dolgozni Moszkovicsi biztos jelöltel, ahogy már a korábbiakban is kinyilatkoztattam, illetve ő is, az ő meghallgatásain többször elmondta, hajlandóak vagyunk, és képesek is vagyunk megtalálni a módját annak, hogy szorosan együttműködjünk. És teljesen világos az, hogy az Európai Bizottság következetes a tekintetben, hogy különböző frakciókból, különböző politikai családokból érkeznek a biztosok, alelnökök, az elnök. De az egész bizottságnak egy csapatként kell együttműködni egy közös cél érdekében, politikai különbségeinket félretéve. Tehát ebben a szellemben fogok Moszkovicsi biztos jelölt úrral is együtt dolgozni. Ami pedig az Európai Unió külső képviseltét, külügyi képviseltét illeti, Juncker megválasztott elnök úr egyik feladata az, hogy pragmatikus megoldásokhoz vezesse az Európai Bizottságot. A biztosoknak természetesen a saját szakterületükön kell kifelé is képviselni az Európai Uniót. Ez a feladatuk része. A külső képviseletet már többször megvitattuk, például Moszkovicsi biztos jelölte, a széles körű elvekben már sikerült megállapodnunk, most a kabinetünk a pragmatikus megoldásokat pontosítja. Remélhetőleg mandátumunk első heteiben ezt majd be is tudjuk majd mutatni részletesen, ahogy ezt Juncker megválasztott elnök úr is kérte tőlünk. Köszönöm, most Miguel Biegas kap szót a GUE részéről. Köszönöm szépen, egyszerű a kérdésem. Az Európai Unió 28 tagországa közül 23 nem teljesíti a feltételeket. Ami az eredménytáblát illeti, illetve makrogazdasági egyensúlytalanságokra hívja fel a figyelmet, megmutatja, hogy mely országok ezek az érintett országok. Kiderül az, hogy az eurózónán kívüli országok jobban növekednek, kevesebb az, az adósság szintje, mint az eurózóna országainak. Hogyha megnézzük a gazdasági összevetéseket, illetve a nemzetközi összehasonlításokat, akkor kiderül, hogy másútt a világon háromszor akkora gazdasági növekedés, mint az Európai Unióban, anélkül, hogy államháztartási hiány küszöbhöz kötnék ezt. Ön hogyan tervez a kormányok szerepére kicsit másként tekinteni ebben az összefüggésben? Köszönöm. Uh, okay, honorable Mr. Uh, uh, Vegas. Tisztelt képviselő úr, először is, ami a túlzott hiányeljárást illeti, látnunk kell azt, hogy számos ország csökkentette ezt a hiányt, ami a költségvetési hiányt illeti. Tehát most sokkal jobb állapotban vannak ezek az országok, mint még három-négy évvel ezelőtt. Ön joggal említette azt, hogy összevetve más fejlett gazdaságokhoz, ezek a gazdaságok jobban, ügyesebben lábalnak ki a válságból, mint az Európai Unió, tehát meg kell vizsgálnunk, hogy ezek a különbségek miben rejlenek, és mik az okai annak. Az egyik például a beruházások lehetnek 2009 és 2008 között a beruházások, mind az USA-ban, mind pedig az Európai Unióban 19%-kal csökkentek. Tehát a kiinduló pont ugyanaz. 2013-ban, hogyha összevetjük ezt a 2009-es évvel, akkor az USA-ban 34%-kal növekedett a befektetés, az EU-ban pedig pusztán 3%-kal. Tehát hogyha visszakarunk térni a gazdasági növekedés útjára, akkor segítenünk kell a beruházásokat, illetve a keresletet erősítenünk kell. A pénzügyi stabilitás előfeltétele a gazdasági növekedésnek, viszont nem elegendő feltétele önmagában. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy mik a feladataink, és erre kell az új bizottságnak is összpontosítania. Ami pedig eh, az eurózónán kívüli országok kormányzását illeti. Az európai szemeszter a makrogazdasági egyensúlytalanság miatt eljárások, a túlzott hiányeljárás, stb. Mind, minden EU-s tagországra vonatkozik. És azt gondolom, hogy a különbségeken lassan túl leszünk az eurózónán belül és kívüli országok összevetésében. Sven Gigold kap most szót a zöldek képviseletében. Dombrovskis kolléga, köszönjük, hogy eljött, nagyon örülök annak, hogy sokat beszélte a szociális kérdésekről, a szociális piacgazdaságról. Van egy konkrét kérdésem, az elmúlt években csak csökkentek a demokratikus jogok úgymond Európában a trojkán belül is. A pénzügyi gazdasági bizottság előkészítése, az ülések előterében az eurócsoport nem átláthatóak. És európai parlamentnek nem, szól, nem kötelesek beszámolni. Ön beszélt a trojkáról, de meg szeretném öntől kérdezni azt, hogy milyen intézkedéseket tervez beindítani annak érdekében, hogy az összes nevezett intézményben erősödjön az átláthatóság, illetve hogy ezek az intézmények demokratikus felelősséget vállaljanak. Második kérdésem a következő. Hajlandó lenne intézményközi megállapodást kötni az Európai Parlament és a úgynevezett gazdasági kormányzások között, annak érdekében, hogy demokratikus jogaink erősödjenek. Válasz, köszönöm szépen, Gigold úr. Az első, ami a demokratikus legitimációját illeti a trojkának, illetve az első lépéseket illetően. olyan esetekben, amikor politikai tanácsot kell megfogalmazni a programokban résztvevő országok számára, illetve a program alatti országok számára, tehát mi nem csak fiskális hatástanulmányokat készítünk, hanem a szociális és foglalkoztatási hatástanulmányokat is. Tehát ebből kiderül az, hogy az említett országok fiskális pozíciója hogyan változott, de kiderül az, hogy milyen hatással van mindez a szociális mutatókra, a foglalkoztatásügyi helyzetre és azt gondolom, hogy több felelősségre vonást kell érvényesítenünk, beszámoltathatóságot, és erről természetesen az Európai Parlamenttel egyeztetni szeretnénk, ez más érintettekkel is. Meg kell néznünk azt, hogy úgymond ez a felállás hogyan működtethető jobban beszámoltathatóság szempontjából. Juncker bizottsági elnök ezzel a kötelezettségvállalással teljes mértékben egyetért, ami az eurozóna illetve az eurócsoport szerepét illeti a döntéshozatalban, a bizottságban nehéz más intézmények belső szervezeti működéséről tárgyalni, hiszen Ez a tanács hatáskörébe tartozik, de általános szabályként említeném, ezt korábban elmondtam, Fontos, hogy az Európai Unió egységesen fejlődj. Az euró csoport feladata az, hogy kizárólag az eurót érintő kérdésekkel foglalkozzon. Szélesebb vetületű makrogazdasági kérdések, belső piaci kérdések az ECOFIN asztalára tartoznak. az intézmény közi megállapodásra már nem tudok kitérni, lejárt az időm. Patrick Offrin. Dombrovskis úr, az írásos anyagában az szerepel, hogy a gazdasági kormányzást erősíteni kell az eurozónában. Tehát az EMU-nak átfogóbbnak kell lennie, konvergensebbnek kell lennie. A konvergenciával az egész Európai Uniót erősítjük, és a nemzeti kormányzatoktól sok mindent kér, hogy jobb legyen az euró. Ez drági úr már elmondta a bizottságunk előtt. El tudná mondani, hogy részletesebben hogyan akarja a nemzeti demokrácia sértése nélkül a konvergenciát jobban előmozdítani? Tehát nemzeti szinten zajlanak a választások. A nemzetállamokat hogyan próbálja rávenni erre? Ezen kívül az euró, hogyha valakinek nem tetszik, milyen lehetősége lehet egy tagállamnak esetleg arra, hogy kilépjen az euróból és visszaállítsa nemzeti valutáját? Szerintem ennek demokratikus legitimációja lenne, és ez szerintem számos euró országban egy lehetőség lenne, hogy a gazdaságot élénkítsük. Elég kérdést tett fel, most halljuk a választ. Ami az első kérdését illeti, a konvergencia politika és az eurózóna gazdasági kormányzását tekintve elsősorban az európai szemeszter segítségével szeretnék ezt megvalósítani, amelyben az euró országok 16-18 elkövetkezendő hónapját veszük figyelembe. Vannak ország specifikus ajánlások a tagállamok számára. Ez a gazdasági kormányzás megvalósításának az útja, de nagyon összetett dologról van szó, és egyéb aspektusok is vannak benne. Nem osztom a nézetét. Annak érdekében, hogy az eurót szétszedjük, lebontsuk. Óriási siker volt az euró a sikerek és a kudarcok ellenére is. Tehát óriási válság jött 2008-2009-ben. És szerintem az euró nélkül ez sokkal rosszabb lett volna. Az eurozónán kívül levő országokat is megrázta a válság. És hogyha az eurót valutának tekinti, akkor jól van. Tehát igazából történelmi maximumon áll az árfolyama, globális valuta, stabil, rengeteg helyen tartanak euróban pénzt. Tehát amennyiben pénzügyi és gazdasági problémák vannak bizonyos európai tagállamokban, eurozóna tagállamban, akkor ez nem feltétlenül az euró hibája. Köszönöm. Most Bernard Monó a függetlenek részéről. Jó napot kívánok, Dombrovski úr! 12 évvel a közös valuta meghatár létrehozása után egy zérózónának nevezném én ezt az eurózónát. Miért? Azért, mert nem a természete szerint fejlődött tovább az Európai Unió. Szüksége volt, de egy ilyen halucinogén megmentésnek tudom titulálni azt, ahogy próbálják életben tartani az eurót. 526 milliárd euróba kerül ez. Ilyen körülmények között nem lepődhetünk meg, hogy a francia deficit gyakorlatilag elszáguldott, és a gazdasági versenyképességünk csökken. A pénz elértéktelenedik, és csökkenteni kellett a közigazgatásban dolgozók fizetését 20%-kal, a nyugdíjasokét 10%-kal, új sok várható, ami a magán banki rendszerből fog érkezni, csak úgy, mint 2008-ban, 2013-ban a ciprusi válság miatt hogyan próbálják meg megoldani ezt a problémát, hiszen a, az államadóság felvásárlása az nem fog megoldást jelenteni, és hogyan próbálja ezt összeegyeztetni a szociális párbeszéd elveivel. Köszönöm. Uh, well, uh, as I already stated in the... Tehát, ahogy már a bevezető megjegyzéseimben említettem, az Európai Uniónak és az eurozónának történelmének egyik legnagyobb válsága volt a legnagyobb kihívása, és az euró túlélte. Szerintem az euró erősebb most, mint a válság előtt. Számos korai gyermekbetegséget sikerült kiköszöbölnünk a gazdasági és monetáris unióban, foglalkozunk ezekkel a gyenge pontokkal. Úgy látjuk, hogy az alkalmazott politika is gyümölcsöző volt, hiszen sikerült az euró pénzügyi stabilitását helyreállítani, sikerült beindítani a növekedést. A nemzetközi előrejelzések értelmében a válság után először fognak pozitív növekedést elkönyvelni az európai tagállamok. És számos nehéz kérdést kellett megoldani. Nagyon sok mindennel kell foglalkozni az eurózónában. Ezeket a dolgokat együtt kell megoldani, és nem lebontani kell az eurót és nem külön kell a válságra választ, keres, választ keresnünk. Tehát ez vezeti a munkánkat a jövőben is. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most elkezdjük a második kérdéskört. David Káza a néppárt részéről. Köszönöm. Tisztelt biztos jelölt úr! Nagyon kompetens személyként ismerem még innen a parlamentből, és nagyon lojális az európai értékek irányában. De ő egy, ön egy nagyon jó kolléga, és nagyon könnyű együttműködni önnel. Amikor Juncker elnök döntött, akkor miért váltotta le a trojkát? Tehát miért cserélte fel ezt egy másik mechanizmussal? Egy olyan mechanizmussal, amely az Európai Parlamentnek is beszámoló köteles. Tehát mondta, hogy a szociális dialógust, a szociális párbeszédet is előre, elő szeretné mozdítania. Beszélt különféle szociális hatástanulmányokról is. Szerintem ez lényeges szempont a strukturális reformok tekintetében. És hogyan értékeli ki majd a szociális hatásfelmérést? Köszönöm. Köszönöm. Kassa úr, két kérdést kaptam. Az első a trojka megállapodásokra vonatkozott. Tehát ez igazából azt jelenti, hogy a közösségi módszer része lesz a trojka tevékenysége is. Az egész bizottság egyetért ezzel, és szeretnénk azon fáradozni, hogy sok makrogazdasági módszert szeretnék bevinni a közösségi módszerbe, hiszen ezek jóknak mutatkoztak a válságkezelésben. De szerződés módosításra is szükség lehet. Ami kiderült a válságban, az az, hogy az Európai Unió nem volt olyan helyzetben a válság kitörése után, hogy szerződés módosítson, gyorsan kellett reagálni, Éppen ezért nagyon sok mindent kormányközi módszerrel oldottunk meg. Azonban eh, a célunk az, hogy közösségi keretbe vonjuk ezeket. Ebben mindenki egyetért. Ami pedig a szociális partnerek gazdasági kormányzásba történő bevitelét illeti, nemrég találkoztunk a szociális partnerekkel, hogy egy elsődleges eszmecserét tartsunk megvan annak a lehetősége, hogy közelebb hozok egymáshoz az európai szemeszteren belül a szociális partnereket. Az európai szintet tekintve a szociális partnerekkel tárgyaljuk meg a helyzetet, tehát például az éves növekedésről szóló vizsgálatot is. Itt uh, előkészítjük az orientációt, és itt ország specifikus ajánlásokat is dolgozunk ki. Ez pedig azt jelenti, hogy ebben is jobban figyelembe veszük a szociális partnereket. Köszönöm. Péter Simon az S és D részéről, az Econ nevében. Dombrovskis úr, a jövendő bizottságban a szociális párbeszédért és az euróért lesz felelős. Azonban megállapíthattuk a válság alapján, hogy a trojkán belül igazából és trojkán kívül is nagyon kemény megszorítási politikákat folytattak. Ez pedig nagyon kemény munkanélküliséggel járt, az életszínvonal csökkelésével. Éppen ezért elementárisan fontos a következő kérdés. A strukturális programokat a trojka dolgozta ki, ezeket az országok végrehajtották. A szociális helyzet pedig rosszabbodott ezek következményében. Szeretném, hogy válaszoljon, hogy igen vagy nem. Tehát ártottak ezek szociális téren, vagy nem ártottak. Másodszorban a személyes kiértékelése alapján eh, kapott kérdéseket, és eh, beszélt a szociális eh, hatástanulmányokról is. Ennek milyen hatása lesz majd a strukturális programokra? Köszönöm. Igen. Ez, ez egy összetett kérdés. Ami a pénzügyi és gazdasági válság orvoslásával függ össze. Hát nincs is kér, nem is kérdés, hogy a szociális és gazdasági válság nagyon mélyreható szociális problémákat is jelentett, és jelentősen megnövelte a munkanélküliséget. Úgy gondolom, hogy van helye a vitának az eljárásokról és a következményekről. A megszorítások politikája bizonyos tekintetben a válság következménye volt. Tehát nem az volt, hogy a országoknak jó dolguk volt, hozzájutottak a piacokhoz, és aztán hát úgy eszükbe jutott, hogy kéne egy kis megszorítás, nem erről volt szó. A makrogazdasági problémák nagyon súlyosak voltak, nálam, hazámban, Lettországban is eltávolra kerültünk a pénzpiacoktól, nagyon nehezen tudtuk finanszírozni magunkat, és közvetlenül kellett reagálni. Természetesen mindig fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy az összes válságkezelési módszer megfelelő volt-e Lettországban is. És ö, találhatunk bőven politikai hibát is. Most pedig ö, meg kell találnunk a választ ezekre a hibákra, ezekre a hiányosságokra, amelyeket elkövettünk. Tehát látjuk, hogy nagyon gyenge a növekedés, vagy stagnáció is van számos országban. Ezen túl kell jutnunk. Köszönöm. Köszönöm. Robert Zile az ECR részéről. Mikrofonba? Mikrofons. Ah, you can change seat, yes, change the other micro. Próbálja meg egy másik mikrofontól. Tisztelt Dombrovski úr! Úgy tűnik, hogy ön, az ön koalíciója sokszor megnyerte a választásokat Lettországban. Én most a szociális párbeszédről szeretnék egy konkrét kérdést feltenni, ami a szociális dömpinghez kapcsolódik, egy széles körben elismert jelenséghez. Az Európai Unió piacának bizonyos szegmenseit még nem nyitották meg. Hogyan lehetséges az Európai Unió számára, hogy ugyanazokért a, ugyanazért a munkáért a különböző tagállamokban nem ugyanazt a fizetséget kapják a dolgozók. Az elkövetkezendő években kíván a szolgáltatási irányában vagy más jogszabályban változtatásokat hozni, ami egy egységes európai szolgáltatási piacot hozna létre, vagy ami ezt a szociális töredezettséget megszüntetné? Köszönöm szépen a kérdést, Zile úr. Ami a szociális párbeszédet illeti, és a szociális dömpinget, ezzel kapcsolatban először is azt szeretném elmondani, hogy ha arról beszélünk, hogy a szociális párbeszédet hogyan lehetne megerősíteni, akkor egy sor prioritást kell figyelembe vennünk, amik az európai szemeszter kontextusában vizsgálandók. A különböző tagállamok hogyan tudják kezelni ezeket? A 20 azok a kérdések, amelyeket ön feltett, a szolgáltatások és az EU piaca szerepelt a bevezetőmben is. Az energia, a szolgáltatások, az egységes digitális belső piac. Azt gondolom, hogy ezeket a területeket erősíteni kell, és a bizottság nagyon intenzív munkát szeretne folytatni ezeken a területeken. Ami a kitüldetés irányelvet illeti, nagyon gyakran esik szó erről az irányelvről. Hát a bizottság tervezi ennek az irányelvnek az átdolgozását annak érdekében, hogy azokkal a kérdéseket foglalkozzon, illetve választ adjon olyan kérdésekre, amelyek lehetővé teszik a szociális dömpinget. Például az az ország, ahol a munkavállalók tevékenykednek, a minimálbér ezekben az országokban, stb. és egyéb kikerülési módozatai ennek a folyamatnak. Szeretnénk egy új irányelvet elfogadni a kiküldött munkavállalókra vonatkozóan, illetve a megvalósításról, arról, hogy ennek gyakorlati megvalósítása hogyan történjen, és ezt nagy figyelemmel fogjuk kísérni. Köszönöm, Korefán Juhens Olzen kap szót az ALDE frakció részéről. Köszönöm szépen, Dombrovskis. Biztos jelölt úr, éppen itt ön előtt ülök. Két kérdésem lenne önhöz. Drági úr, az Ekon szakbizottságnak szeptember 22-én idén azt mondta beszédében, hogy semmilyen monetáris politikának nincs értelme szigorú fiskális politika és bátor strukturális reformok nélkül a gazdaságban egyetértőn ezzel, és ha igen, akkor a mennyiségi könnyítésről mi a véleménye? A másik kérdésem az európai szemeszterre vonatkozik. Ő szeretné a nemzeti szintű tulajdonlását ennek növelni. Azt hiszem, hogy ez egy elég nehéz dolog amikor más parlamentekkel, parlamentek képviselőivel találkoztunk az európai szemeszterrel kapcsolatban néhány héttel ezelőtt, Németország és más tagállamok még csak jelen sem voltak. Mik a konkrét tervei a nemzeti szint erősebb bevonásával kapcsolatban, hogyha már a képviselők se jöttek el ezt megtárgyalni. Köszönöm a kérdéseket. Az elsővel kapcsolatban az LKB e szerepe és hogy a monetáris politika milyen jellegű monetáris és fiskális politikát, politikát szeretnék. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy természetesen értelmes és érzékeny politikákra van szükség mindkét területen, nem csak a monetáris és nem csak a fiskális területen, hanem mindkettőnek a területén. ezek a döntéshozatalnak, az európai és a nemzetállami döntéshozatalnak különböző hatalmi ágaihoz tartozó területek. Ami a kvantitatív könnyítésre vonatkozó kérdését illeti, akármi is a terminológia, nézzük azt, hogy mit tesz az LKB. Az LKB jelen pillanatban egy kedvező monetáris politikát folytat, rekord alacsonyak a kamatlábak, mindent megtesz, amit tud, hogy ilyen ultra kedvező programot tudjon létrehozni. Vannak, akik azzal viccelnek, hogy ez egy feltétel nélküli ajándékozási program, de szerintünk azért nem erről van szó. Emellett épp a múlt héten történt az, hogy az LKB elmozdult az értékpapírosított tőke felvásárlása felé. Ez természetesen szintén változásokhoz fog vezetni. Aztán, hogy hogyan tudjuk az európai szemesztert népszerűbbé tenni a tagállami szinten, jobb keretre és több időre van szükség, illetve a szociális partnerek jobb bevonására, hogy az elmélyült áttekintésbe, felülvizsgálatba bevegyük az ő véleményüket is, és ennek alapján az Európai Bizottság módosítani tud a stratégiáján. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Paloma López a GUE részéről kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Dombrovskis úr. Az ön országa az egyik legegyenlőtlenebb társadalommal rendelkezik Európában. A foglalkoztatási számok miatt az állampolgárok, illetve a megszigori, vagy megszorító intézkedések miatt nagyon sok állampolgár elhagyta az önök országát. A szociális hatástanulmányokat persze végeztek, de a céljaikat nem fogják tudni elérni, hogyha a strukturális reformokat és a, az adó szigort ugyanígy fenntartják. A szociális párbeszéd, amit a bizottság egyoldalúan abba hagyott, ez nem mehet így tovább. Nem csak arról van szó, hogy a szakszervezetekkel tovább kell dolgozni, hogy tisztességes pénzeket kapjanak a dolgozók. Most ön arról beszél, hogy 300 milliót akar elkölteni az Európai Unió ezt a pénzt. Honnan fogják szerezni? A jelenlegi költségvetésből, vagy valahonnan máshonnan kívánják elvonni a pénzeket? Aztán a felfelé irányuló szociális konvergencia az eurozónában. Ezt hogy fogják elérni akkor, hogyha a gazdaságpolitikájuk továbbra is ilyen szigorú marad, mint amit önnél Lettországban láttunk? Válasz. Ismét majdnem három kérdést kaptam. Először a prioritásokról. Ismét szeretném hangsúlyozni, hogy ami az új bizottság számára prioritás, az pont az, hogy a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést megkönnyítsük, miközben további beruházásokat eszközölünk, és ez a 300 milliárd euró magán és közberuházási csomagokra is lesz elköltve. Az Európai Bizottság, Bizottságnak az a célja, hogy ambiciózus javaslatot dolgozzon ki, aminek valódi hatása lesz a növekedésre és a munkahelyteremtésre. És ahogy már a korábbiakban is mondtam, az Európai Unióban gyakorlatilag a fiskális kiigazításokkal már végeztünk. Úgyhogy most a gazdaság keresleti oldalára tudunk koncentrálni. Ehhez hozzátartozik a bérek növelése, az Európai Unió versenyképességének növelése, és az, hogy az adórendszert megváltoztatjuk, és különösen az alacsonyan fizetett munkaerő megadóztatása felől elmozdulunk, és a tulajdont, a tőkét és más területeket adóztatunk meg, amelyek nem érintik olyan mértékben a munkahelyeket. Aztán a hatos és kettes csomag felülvizsgálata. Az egyik opció, hogy hogyan tudjuk biztosítani a nagyobb szociális konvergenciát úgy, hogyha teljes mértékben figyelembe vesszük a szociális és foglalkoztatási indikátorokat, amelyek ebben a jogszabályban is szerepelnek, és amelyek ilyen pillanatban csak kiegészítő indikátorokként le vannak alkalmazva. Köszönöm. A következő felszólaló Tatjana Zdanoka asszony a zöldek részéről. Köszönöm szépen, Dombrovskis úr. Itt vagyok. Itt ülök. Három kolléga már feltette a kérdést. Itt a trojkáról van szó, illetve a trojka átalakításáról. Azt gondolom, hogy fontos, hogy ez átláthatóbb legyen. Ez volt Juncker elnök úr elképzelése is, viszont nem láttunk konkrét javaslatokat az ön részéről. Kérem nevezzen meg három lépést, milyen konkrét intézkedéseket tervez megvalósítani. Nagy a tapasztalat ezen a területen. 2009-ben az önkormány a júniusban drasztikus csökkentéseket fogadott el az állami szektorban, ugyanez vonatkozik a munka erőpiacra és a szociális szektorra is annak érdekében, hogy be tudják tartani azokat a rendelkezéseket, amelyet egy hasonló intézmény kért. Ez egy követelés volt kívülről, vagy pedig az ön megközelítési módja? A kevésbé módos emberek hátán hozták meg ezt a döntést. Köszönöm szépen Zanok asszonynak ezt a kérdést. Tehát még egyszer, két kérdést hallottunk tulajdonképpen. Először egy kérdést hallottunk a trojkával kapcsolatban, illetve a trojka szerepével kapcsolatban. Az első lépés, amit már most megtettünk volna a jelenleg folyamatban lévő programoknál, az az, hogy a trojka javaslatait, amelyek a pénzügyi, fiskális, illetve a munkaügyi részeket illetik, fontos lett volna ezek értékelésem. és más biztosoknak is lesznek feladatai, a szociális ügyekért felelős biztosnak, annak érdekében, hogy kiderüljön, mi más módon lehet értékelni még ezeket a rendszereket. illetve hogy lehet ezt az általános keretbe befűzni. Még pedig a saját tapasztalataimat illeti. Miniszterelnökként Én voltam az, aki üdvözölte ezeket a politikákat, és nem a másik oldalon álltam, én a kormány oldalán álltam. A válság való felülkerekedéshez három szempontra volt szükség. Egyrészt a pénzügyi stabilizálódási folyamat lett országban, másrészt a gazdasági ösztönzők kialakítása annak érdekében, hogy az EU alapjait erőteljesebben fel lehessen használni, illetve az administratív költségek csökkentése, és a harmadik szempont a szociális terület védése, szociális biztonságot igyekeztünk erősíteni, pontosan azok érdekében, akik a legkevesebb védelmet élvezték. Köszönöm, Stephen Wolf. Thank you for coming today. Dombrovskis úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Más kérdések kép, készültem, de aztán meghallottam azt a mondatát, amit Moszkovicsi úrról mondott, és arról, hogy az euró óriási siker volt, válságokkal túlélt, és most erősebb, mint valaha. Csalódott vagyok, hogy vannak itt ebben a teremben olyan emberek, akik nem gondolják, hogy rengeteg ember munkahelyét, megtakarítását áldozták fel ezért. Az én országomban például 44%-os a munkanélküliség. Az euró megmentésének a kérdése nem ugyanaz, mint az Európa megmentésének a kérdése. Közös pénzügyi politikára, bankpolitikára, nagyon következetes és messzire mutató politikákra van szükség. A gazdag országok felől fiskális transferrel a szegény országok felé. Az integráció továbbvitelével nem látják, hogy ez, hogy az országok tovább éljenek, és az Európai Euró megmaradjon, ezzel a demokratikus értékek sérülnek, és országok függetlenségüket vesztik el? Nos, Először is, Wolf úr, nem igazán osztom az ön elemzését a helyzetről, illetve az euró szerepével kapcsolatos véleményét, hogy az euró az európai gazdaságban milyen szerepet játszott. Persze az ön, megközel, ön országa más megközelítést alkalmazott, miközben más országok az eurozónán kívül maradtak de hát ismét utalhatok az én saját országom tapasztalatára is. 2008-2009-ben nagyon mély pénzügyi és gazdasági válságot éltünk át, anélkül, hogy az euró lett volna a fizetőeszközünk, miközben más országok szintén mély válságot éltek át az euró nélkül. Úgyhogy az euró talán nem a fő probléma, hogyha pénzügyi és gazdasági válságot élünk át, egy globális pénzügyi és gazdasági válság kontextusában, akkor lehet, hogy ez nem az eurónak a hibája. Akkor azok az országok, amelyek gazdasági szempontból kiegyensúlyozatlanok vagy gyengék, erős hatásokat kell, hogy átéljenek a válság következtében. És ennek nyomán létrehoztunk egy olyan keretet, amelyel segíteni próbáljuk ezeket az országokat. Természetesen ez a keret nem tökéletes, de legalább van egy olyan keret, amely próbál a nehézséggel küzdő országoknak válsághelyzetben segíteni, és ami felé el kell mozdulnunk, az az, hogy javítsuk ezt a keretet, és biztosítsuk azt, hogy figyelembe veszi nem csak a fiskális vagy a monetáris aspektusokat, hanem a szociális aspektusokat is. Szerintem ez a kihívás, és ezen kell együtt dolgoznunk. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök a következő felszóló Szotirios Zárianopoulos. Kire Dobrovski, és kérdik a κοινωνικό Tisztelt Dombrovskis, biztos jelölt úr. Ön felelős a szociális lesz, illetve lesz felelős a szociális párbeszédért. A stabilitás és növekedési csomag érvényben lesz, módosítatlan formában, ezt ön ezt többször hangoztatta. ennek esetleges bővítése is elképzelhető. Ez az, az, azonban azt jelenti, hogy a szociális feszültségek tovább fognak erősíteni, erősödni. Már most szó van a Monti javaslatról, a sztrájkoláshoz való jog erősítéséről, Görögországban is elhangzottak olyan kérések, miszerint csökkentsék a sztrájkoláshoz való jogot. A szociális párbeszéd mindig ahhoz vezet, hogy a munkavállalók jogait csökkentsék, megnyírbálják, akkor ennek mi az értelme egy e, egy egyáltalán, illetve ennek a nem népszerű politikának e, hogyan akarják e, folytatni a folyamatát? Ami a stabilitást, illetve a stabilitás és növekedési csomagot illeti, van egy világos kötelezettség eh, vállalás Juncker elnök részéről, az új bizottság eh, részéről. A rugalmasság eh, használata érdekében a növekedési és foglalkoztatási csomag erősítése a cél. Nagyon fontosnak tartjuk a megelőző ágban, az ex ante folyamatban, illetve az utólagos értékeléseknél is ezt a szempontot. Fontosnak tartjuk a stabilitás megvalósítását, illetve a rugalmasság megvalósítását. Ami a sztrájk jogot illeti, a munkavállalók jogát a sztrájkhoz, ezt a jogot senki nem kérdőjelezi meg, és világos az, hogy ez a jog szerves része az európai szociális modellnek, és ez így is fog maradni. Köszönöm. Thank you, Karins. Köszönöm, eh, Karins képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, Dombrovskis biztos jelölt úr. Ez év januárjában Lettország csatlakozott az eurózónához, és hónapokon belül várjuk Litvánia csatlakozását az eurózónához. Ezzel egyidejűleg hallunk olyan hangokat is, miszerint Litvánia csatlakozásával a következő években ez a folyamat le fog lassulni. Ön hogy értékeli Lettország csatlakozását az eurozónához, illetve Litvánia eh, esetleges jövőbeni csatlakozását? Illetve szeretné -e leállítani az eurozóna bővítését, igen vagy nem? Válasz. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ami eh, Litvániát illeti, illetve Litvánia értékelését, Ez az értékelés Lettországra és Litvániára is vonatkozik egyébként. Azt gondolom, hogy a kisebb tagországok mint ahogy ez igaz eh, a lett pénznemre, illetve a litván pénznemre is, ezek csatolására azt gondolom, hogy ez megéri. Ezáltal stabilizálódik a folyamat, és a nemzeti pénznemeink csak így tudtak stabilizálódni. Tudjuk, hogy mi történik akkor, ha a helyzet súlyosbodik. Ez növeli az átváltási költségeket, a befektetőknél esélyeink is változnak, illetve a kamat fizetések. Azt gondolom, hogy az euró bevezetésének ezek az előnyei Lettország élt ezekkel az előnyökkel az euró bevezetése után. Most érezzük az orosz válság hatását, illetve geopolitikai szempontból is nagyon fontos a szorosabb együttműködés tagországaink között. Ami pedig az eurózóna további bővítését illeti, mint említettem, az eurózóna nyitott kell, hogy maradjon, bővülnie kell. Az viszont igaz, hogy Litvánián és Dánián kívül nincsenek más olyan tagországok, amelyek ebben a kettes folyamatban vannak. Az elkövetkezendő években valóban nem fognak tudni csatlakozni további országok egy darabig, viszont ami magát az eurozónát illeti, a zónának nyitottnak kell maradnia. Tehát elméleti módon, potenciális módon fontos, hogy fel tudjuk venni a csatlakozandó országokat. Köszönöm. Renátó Csorsze. Eh, Köszönöm szépen. Igen, tisztelt biztos jelölt úr. Az előbb megfelelően nyilatkozott ami arra vonatkozott, hogy az eurozónában figyelembe kell venni a szociális dimenziót is. Az eurozónának nem lehet olyan a jövője, hogy ne legyen szociális konvergencia is a gazdasági mellett. Azonban az elkövetkezendő hónapok során hogyan látja a saját országának a jövőjét? mi történt eddig a szegénységgel a hazájában. Itt az anyagi szegénységre gondolok. 60%-kal növekedett a szegénység az ön miniszterelnöksége alatt. Növekedett a munkanélküliség. Tavaly valamivel jobb volt a helyzet. De az előbb azt mondta, hogy hibákat is követtek el. Milyen hibákat követett el ön? Milyen hibákat nem fog megismételni most az új munkakörében? Tehát ennyi. Igen. A kérdés Lettország tapasztalataira vonatkozott. Azokra a problémákra, amelyekkel szembesültünk. Szeretném hangsúlyozni, hogy akkor lettem Lettország miniszterelnöke, amikor Lettországban nagyon mély gazdasági és pénzügyi válság volt. Ez a válság ténylegesen az volt, amely Lettország történetében a legsúlyosabb volt. Akkor vettem át az ellenzéktől a kormányzatot, amikor ott volt hirtelen ez az óriási feladat, hogy mi legyen a válsággal. Tehát előttünk volt a válság, a mi dolgunk pedig az volt, hogy viszonylag gyorsan gazdasági növekedést írjunk el, új munkahelyeket hozzunk létre. Ezt el is értük, még akkor is, hogyha az állam látja nézségét. 40%-kal csökkent a gazdaság tevékenység, a gazdaság teljesítménye. Nem lehetett sebek, fájdalom nélkül kijutni ebből. Az volt a lényeg, hogy minél hamarabb kijussunk belőle. Ennek a következménye pedig az volt, hogy nagyon aktívak voltunk, és három aspektust hangsúlyoztunk. Most a szociális aspektusra térnék ki. A megszorítások ellenére is erősítettük a szociális védőhálót új részeket vezettünk be, hogy a szociális hiányosságokra valamennyire választ tudjunk adni. Az egyik legfontosabb intézkedésünk pedig egy olyan lehetőség volt, hogy például a szegények olcsóban juthassanak gyógyszerhez. Tehát egy új bizonyos időre szóló szerződés rendszert dolgoztunk, és egyéb szociális intézkedéseket is. Köszönöm szépen! Bent Luke a következő felszólaló ECR-re. Dombrovskis úr azt mondta, hogy az euró sikertörténet, és nem felelős az eurozónán belüli munkanélküliségért. Nemrég Lindauban találkoztak közgazdasági Nobel-díjasok, és más volt a véleményük. Christopher Sims, James Merlis és Peter Diamond is azt mondta, hogy az eurozóna nem maradhat egészséges, ha az euró fennmarad. Valószínűleg ön azt mondja, hogy ő jobban tudja, és megkérdőjelezi a Nobel-díjasok véleményét. De mi van akkor, ha a Nobel-díjasoknak mégis igaza van? Akkor ennek az lehet a következménye, hogy egy ország stagnálás és munkanélküliség után szeretne kiválni az eurozónából. Hogyha biztosként szeretne azon fáradozni, hogy ez lehetséges legyen szerződéses alapon. Tehát, hogyha egy ország szeretne kilépni az eurozónából, és ön meg azt mondja, hogy nem léphet ki, akkor szeretné megkérdezni, hogy milyen joggal akadályozhat meg egy országot az eurozónából történő kilépésben. Jó. Először is az euróról, és arról a tendenciáról szólnék, hogy az eurót vádolják a globális gazdasági válság miatt. Szerintem ezt a kérdést már megválaszoltam néhány alkalommal. Jó, de akkor nézzük meg itt a szerződés második részét. Tudjuk, hogy amikor a Lisszaboni szerződésről vitáztunk, akkor itt szó volt a tagállamok azon jogáról is, hogy kiléphesnek az EU-ból, amennyiben szeretnének. Ez korábban nem szerepelt a szerződésekben. Ez a jog most előirányzott a szerződésben. Ez pedig az eurózóna tagállamokra hasonlóan vonatkozhatna. Tehát, hogyha valaki az eurózónából szeretne kilépni, de szeretne bent maradni az EU-ban. Nyilvánvalóan a bizottság nem fog ilyen jellegű javaslatokat tenni elsősorban. Azonban, ha megváltozik a szerződés, és tényleg lesz ilyen igény, ilyen kitételekre, akkor ezt meg lehet beszélni az EU és az euró országok között, hiszen ezek az országok ratifikálják a szerződést. Tehát, hogyha a tagállamok úgy döntenek, hogy elhagyják az eurozónát, vagy az EU-t, akkor a bizottság technikai támogatást fog nyújtani. De nyilvánvalóan ez a bizottságnak nem a politikai prioritása. Ön ezt támogatja személyesen? Ahogy már mondtam, tehát, hogyha lenne egy olyan európai ország, amely ebbe az irányba indul el, a bizottság támogatni fogja. In any case, unanimity is required. Tehát de mindenképpen itt eh, egyhangúságra van szükség. Nils Torvalds az ALDE részéről. Köszönöm, elnök úr. és örülök, hogy láthatom itt ebben a vidám rundóban, Dombrovskis úr beszélt a strukturális reformokról. Tehát itt a fiskális problémákról, a sixpackről, a tupekről szólt, de idézem, szükséges ezeket az eszközöket felülvizsgálni és áramvonalasítani. Tehát az áramvonalasítás az két irányú, az lehet jó és lehet rossz. Tehát az áramvonalasítás az nem mond ki értékítéletet. Ezt egy kicsit részletesebben is elmondanám, hogy hogyan szeretné ezeket az eszközöket jobban áramvonalasítani? Az Európai Bizottság a Sixpack és a two-pack felülvizsgálatát az idei, idei év végére készíti el. Ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan már folyamatban van ez. Tehát ez egy hátra tekintés, megvizsgálja a Sixpack és a two-pack működését. Ez alapján, a visszatekintés alapján pedig politikai változásokra vonatkozó javaslatokat dolgoznak ki. Tehát ez lesz az első ilyen áttekintés a kettes és a hatos csomag tekintetében. Amit az áramvonalasítás alatt értettem, vannak olyan eljárások, és uh, itt nagyon nehéz, összetett folyamatokról van szó, amiket nehéz elmondani a polgároknak. Tehát megvan a stabilitás és növekedési paktum, ez korrektív és preventív jellegű. Az európai szemeszterben pedig makrogazdasági, ismét megelőző és korrekciós eszközök vannak. Itt van a túlzott deficit eljárás, ezen kívül figyelembe kell vennünk nem csak a túlzott deficitet, hanem a túlzott adósságot is. Az államoknak, a tagállamoknak vannak bizonyos jelentési kötelezettségeik a felügyelet munkának megkönnyítésére. Itt bizonyos elemeket alkalmazunk, és megpróbálunk egységesíteni olyan tekintetben, hogy hogyan jelentsenek az állam, hiszen az biztos, hogy a különféle eljárások között néha zűrzavar alakult ki. Patlik Le Ayrik a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki elismeri, hogy a Lisszaboni stratégia kudarc volt. Az Európa 2020 sem tudja csökkenteni a szegénységet, a munkanélküliséget, és nem segíti az innovációt. Nem látjuk az úgynevezett újraindításnak, a gazdaság újraindításának az eredményét sem. Nem kéne ebből levonni a következtetéseket, és radikálisan megváltoztatni a politikát, megszüntetni a megszorító intézkedéseket, és máshogy a szociális fejlődés, emberi, környezeti fejlődés alapján beindítani a gazdaságot. A nemzetközi versenyben az ...nak nem kéne megváltoztatni a szerepét, hogy az együttműködés eszköze legyen, és a beruházást és a foglalkoztatást tudja ezáltal elősegíteni? Köszönöm. Nos hát, ami ezeket a kérdéseket illeti. A Lisszaboni stratégia, az Európa 2020-as stratégia, ezekről tudjuk, hogy jelen pillanatban készítjük elő az Európa 2020-as stratégia felülvizsgálatát. Mert amikor azt kialakítottuk, az az euróövezet válsága előtt volt. És az Európa 2020-as stratégia felülvizsgálatában most nyilván figyelembe kell venni azokat a tanulságokat, amelyeket a válságból tapasztaltunk, hogy, és nagyon fontos az, hogy a gazdasági oldal, illetve a szociális és monetáris politika, illetve a gazdasági és monetáris politika között más oldalról megtaláljuk az egyensúlyt. Ez lesz az egyik fontos konklúziója szerintem az Európa 2020-as stratégia felülvizsgálatának. Említette például a, gazd, a környezetvédelmi intézkedéseket is. Hát az Európa 2020-as stratégiának konkrét ö, környezetvédelmi céljai vannak, és elég közel járunk az eredményekkel a célok eléréséhez. De tekintsünk az Európa 2020-as stratégia mögé is. Nézzük meg, hogy milyen más célkitűzések vannak az Európa 2020-as stratégiában. A legtöbb célkitűzés többé-kevésbé indikatív. Például energia, ügyi vagy kibocsátás ügyi célkitűzések voltak. Ezek jogi értelemben kötelezően elérendőek. A tagállamok küzdenek is azért, hogy megpróbálják ezeket végrehajtani. Az euról vezet, mint beruházás eszköze. Ezzel kapcsolatban visszautalnék a 300 milliárd eurós beruházási csomagra vonatkozó javaslatra, amit az elkövetkezendő három évben szeretnénk végrehajtani. Köszönöm, most tartunk a meghallgatás felénél, mondja az elnök, úgyhogy Uszkog asszonynak adom át az elnöklést. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Én pedig Monika Vánának adom meg a szót a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen tisztelt biztos jelölt úr. Itt az európai szemeszter demokratikus legitimációjára kérdeznék rá illetve az intézményközi megállapodásokra. Az a helyzet, hogy az eh, Európai Parlamentnek nincsen eh, jogi lehetősége az európai szemesztert felülvizsgálni. És eh, itt a saját kezdeményezésű jelenség, jelentéseket, hát úgymond első olvassa a tanács, amelyek a parlamentből ebben a témakörben odaérkeznek. Esetleg van olyan elképzelése, hogy a parlamentnek több kompetenciája van Például a gazdaság és foglalkoztatás politikai elképzelések eh, megítélésében, a másik pedig az európai szemeszterben hogyan akarják betagozni a civil társadalmat. Már a korábbi bizottság is eh, meglebegtetett olyan lehetőségeket, hogy a civil társadalmat jobban bekapcsolják az európai szemeszterben. Juncker elnök pedig azt javasolta, hogy az elkövetkezendő időkben jobban bevonják a civil társadalmat az európai szemeszterbe. Mikor lesznek konkrét javaslatok és konkrét intézkedések ebben a tekintetben, tehát főleg a gazdaságpolitikai prioritások tekintetében? Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a kérdést, ami az intézmény közi megállapodásra vonatkozik. Először is itt a lényegre koncentrálunk, a szubstanciára, tehát mit kell megvizsgálnunk, hogy jobb legyen a párbeszéd az Európai Bizottság és Parlament között. Más intézmények természetesen is ideértedők, mint például a nemzeti kormányok, nemzeti parlamentek. Nagyon fontos, hogy mit szeretnénk elérni, és az Európai Parlament tagjaként volt tagjaként én is szorgalmazom a jobb együttműködést a bizottság és a parlament között. Hogy reális eredményeink legyenek, hogy észszerű konzultáció, együttműködés legyen. Hiszen ez fontos a kiegyensúlyozott döntéshozatal tekintetében. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság között tehát javítani kell a párbeszédet. Kérdés. Hozzunk létre egy új keretmegállapodást az európai szemeszter érdekében? Ezt mindenképpen meg kell vitatnunk. Amennyiben a dolgok lényegében egyetértünk, a szubstanciában egyetértünk, akkor szorgalmaznunk kell, hogy az európai szemeszterben növeljük a parlament szerepét. Ami a szociális partnerekre vonatkozik, említettem már néhány elképzelést. Ezeket viszont a szociális partnerekkel együtt kell továbbfejlesztenünk. De látom annak a lehetőségét, hogy a szociális partnereket jobban bevonjuk EU-s szinten. Az előkészítésbe, és a megvalósításban is, amely nemzeti szinten zajlik majd. Tehát, és várjuk tőle a javaslatokat is. Köszönöm. Márkut Szanni, EFTD. Köszönöm szépen. Biztos ülőt úr, egészen röviden Lukke úrhoz csatlakoznék. Jelenleg nincs lehetőség az eurozónából való kilépésre. Most két dologra koncentrálnék, tehát az eurozónához való csatlakozás az első. Itt különféle helyzetek vannak Nagy-Britanniában, Dániában, tehát ezek az országok nem lépnek be az eurozónába. Ezt rögzítették, de a többi tagállam előtt lehetőség van az eurozóna való belépésre, sőt muszáj belépniük, amennyiben teljesítik a konvergencia kritériumokat beszélt a kilépés lehetőségéről. Itt a tanács kompetens. Több millióan szavaztak olyan pártokra az európai választásokon, amelyek szeretnének kilépni az eurozónából. Ezeket a szavazókat nem veszi figyelembe, vagy inkább a tanácsra szeretne nyomást gyakorolni, hogy lehetővé tegyék az eurozónából való kilépést tehát Juncker tíz prioritása közé tartozik az euró erősítése. Mi a vélemény erről? Nos, ami itt a különféle tagállamok különféle agendáit illeti. Tudjuk, hogy Dánia és az Egyesült Királyság, nem szeretne csatlakozni, amikor az eurozónát létrehoztuk, akkor ők így nyilatkoztak. De az új tagállamok, amelyek 2004-ben csatlakoztak, nem hagytunk ilyen opt-autokat. Tehát igazából nem opció csatlakozni az eurozónához, hanem kötelezettség. Amennyiben a Maastrichti kritériumoknak megfelelnek. De természetesen tudjuk azt is, hogy más és más megközelítések vannak az egyes tagállamokban. Tehát néhányan csatlakoztak már az eurozónához, más országok nem csat, csatlakoznak például az árfolyam mechanizmushoz sem, hiszen ez a monetáris politikájukban jelentős változásokat jelentene. Tehát fixálniuk, rögzíteniük kellene nemzeti valutájuk árfolyamát, és ez pedig kilátással, illetve kihatással lehet gazdaságukra. Ez, ez biztos, hogy változásokat jelentene. Ami pedig a szerződések megváltoztatását jelenti, tehát, hogy az eurozóna országai kiléphessenek az eurozónából, ahogy már említettem, ez elsősorban az európai tagállamok közötti megbeszélés témája nekik kell ezt megbeszélni, és nekik kell megállapodniuk abban, hogy módosítják-e ilyen tekintetben a szerződést, hogy valaki az Európai Unióból kiléphessen. De már említettem, hogy ez az Európai Bizottság eh, irányultságának nem felel meg, tehát nem ezt szorgalmazza vagy bátorítja az Európai Bizottság. Köszönöm. Markus Ferber, a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Két rövid kérdésem lenne. Az egyik az európai szemeszter alkalmazásáról, tehát itt az ország specifikus ajánlásokban hogyan lehetne a kötelezettségvállalásokat erősíteni, a másik pedig, hogy a KKV-k erősítéséhez milyen intézkedéseket javasol, illetve itt a kisvállalkozási csomag élénkítésére vannak-e javaslatai. Köszönöm. Köszönöm. Ferber úr. Tehát mindenek előtt az ország specifikus ajánlások. Mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy az ország specifikus ajánlások nem olyan szigorúak, mint ezek itt igazából elvárhatóak. Tehát az Európai Parlament megítélése szerint 18%-ban teljesítik az ajánlásokat, de nyilvánvaló, hogy nincsenek szankciók, amennyiben az ajánlásokat nem valósítják meg, nem hajtják végre. Itt mindenképpen az ország specifikus ajánlások tulajdonát kell megfigyelni, ami azt jelenti, hogy komolyan meg kell vizsgálni a tagállammal és a szociális partnerekkel, hogy mi az ajánlások lényege. Hogy hogyan lehet az Európai Uniós alapokat jobban felhasználni, hogy az európai alapokat hogyan lehet jobban alkalmazni az ország specifikus ajánlások alapján. Tehát az európai támogatásokat lehetne áramvonalatosítani az ország specifikus jelentések tekintetében. Tehát itt ezt egy első körben meg lehet tenni, egy második körben pedig lehetne konkrétabbnak lenni. Tehát itt bizonyos konkrét célokat is meg lehetne fogalmazni, és amennyiben nem teljesítik az országok az ajánlásokat, és mondjuk különféle negatív kihatásai lesznek, ennek túlzott deficit, és így tovább, akkor, akkor lehetne elgondolkozni válaszlépéseken. De hát igazából ezt, válaszolta, ezt válaszoltam meg, de, de igen, igen, volt még egy. Köszönöm. Jonas Fernandesnek szeretném átadni a szót az SST részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm Dombrovski úr. Azt hiszem, hogy egyetért azzal, hogy ha több állam összefog, akkor megpróbálhat úgynevezett free ride-ot kapni a monetáris intézkedésekkel szemben. A folyó fizetési mérlegeknek olyan szintjei vannak, amelyek nem fenntarthatóak, és vannak olyan tagállamok, amelyek nem tudják értékelni a saját valutájukat, hiszen már a közös valutának a részesei. Ez viszont destabilizálja a rendszert. És ez deficitekhez is vezet. Az európai szemeszter alapján ön a folyó fizetési mérleg aránytalansága és egyenlőtlenségei miatt aggódik? van koherens elképzelése a kapcsolatban, hogy az ország specifikus ajánlásokban milyen intézkedéseket fog javasolni, és fognak-e intézkedéseket foganatosítani azon tagállamok ellen, amelyek ezeket az ajánlásokat nem fogadják meg? Itt arról vonatkozott a kérdés, hogy a folyó fizetési mérleg deficitje illetve töblete hogyan egyenlíthető ki. A nagy deficit az olyan problémákhoz mutat rá, amelyek egy országnak a versenyképességével és exportjával függnek össze. Ebben az esetben szükség van a lépésre, és aggodalomra ad okot, hogyha ilyen problémák merülnek fel egy országban. De persze, egy országban a deficit az azt jelenti, hogy másik országban többlet kell, hogy megjelenjen, hiszen a globális kereskedelmi mérleg valahogy nullára kell, hogy kijöjjön. Tehát bizonyos tekintetben világos, és az LKB a, és közgazdászok is sokat beszélnek róla, hogy szükség van arra, hogy a többleten rendelkező országokban a keresletet ösztönözzék. Ez van az egyenlet egyik oldalán. És amikor azt látjuk, hogy az eurozónának hogyan zajlik a fejlődése, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan országok, ahol deficit van, így csökkenteni kell a deficitet, de ugyanakkor vannak többlettel rendelkező országok, és itt is kell vizsgálni azt, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a keresleti oldalt ösztönözhessük. Ez világos. Hiszen világosan összefügg ez a két oldal. Köszönöm. Ulrike Trebesius kap szót az ECR részéről. Parancsoljon. Igen, Herr Dombrovski. Itt ülök, Dombrovskis úr. Tisztelt Dombrovskis biztos jelölt úr. Önkorábbi miniszterelnökként olyan ö, személy hírnevében áll, aki nagyon fontos struktúrális reformokat valósított meg saját országa kapcsán. Ebben az összefüggésben szeretném önt megkérdezni arról, hogy a közös európai munkanélküliség biztosítási alap létrehozását támogatja. A folyamatos átcsoportosítások miatt nem valósulnak meg fontos intézkedések, és ezzel tulajdonképpen bizonyos problémákat átteszünk a jövőre a reformok késleltetésével. Olyan országok, mint például Németország, ezzel nem kap -e büntetést olyan országok, mint Lettország, amely megvalósított ezeket a nehéz, ország, nehéz eh, reformokat, milyen helyzetbe eh, került e, ezáltal. A struktúrás reformunkat hogyan tervezi megvalósítani, továbbvinni, felügyelni, illetve milyen további elcsoportosítási mechanizmusokat szeretne erősíteni az EU-ban, illetve a jövőben majd megvalósítani. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Ami a közös munkanélküliségi biztosítási rendszert illeti, azt gondolom, hogy ez egy olyan elgondolás, amelyről már folyik a vita, mégpedig az eurózóna fiskális kapacitásával összefüggésben, viszont jelenleg világosan kell látni azt, hogy nincsen emellett egyértelmű konszenzus a tanácsban, és amennyiben ebben az irányban akarunk tovább lépni, szükség lesz a szerződésmódosításra. A szerződésmódosítás nélkül ugyanis ez nem megvalósítható. És az is világos, hogy több, az több szolidaritás, több ellenőrzést is jelent, illetve több felelősségvállalás. Tehát a két dolog szorosan illeszkedik egymásba, jelenleg ez nem a közeljövőben megvalósuló folyamat lesz. Még a szerződés módosításról is beszélni kell. Amit azonban meg akar valósítani az új bizottság, az az, hogy biztosítani szeretnénk a munkanélküliség biztosítási rendszerek kapcsán, amely más és más a tagországokban, hogy ez célzottan kerüljön felhasználásra, olyan célos csoportok esetében különösen problematikusak, különösen nehéz helyzetben vannak, mint például a fiatalok. A fiatalok körben a munkanélküliség jelentős probléma, itt van egy kezdeményezésünk is, ezt a kezdeményezést fontosnak tartom folytatni, de ami az idősebb személyeket illeti, olyanokat, akik még nem érték el a nyugdíjkorhatárt, rájuk is kell gondolnunk, és azt gondolom, hogy célzottabban kell a tagországokkal együtt fellépnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jana Thun az ALDE részéről. Köszönöm szépen. Marian Tysonnel itt vagyok, öt különböző alkalommal arra utaltak, hogy az európai szemeszterben a szociális indikátorok mennyire fontosak. meg kell ezeket erősíteni. Jean-Claude Juncker arról is beszélt, hogy a szociális dimenziót a szakpolitikáink alakításakor meg kell erősíteni, és hogy a gazdaságpolitikai döntések szociális implikációit meg kell vizsgálni. Tyson és Juncker urakkal, asszonyokkal is kapcsolatban van ön szerint, hogyan lehet a szociális indikátorokat az európai szedeszterben megerősíteni, és hogyha megnézi a néhány tagállam helyzetét az európai szemeszter által javasolt időkereten belül a gazdasági céljaikat, ha ők nem tudják teljesíteni, már pedig ez úgy tűnik, hogy így van, milyen javaslatokkal tud élni az ő irányukba. Ami a szociális mutatókat illeti az európai szemeszteren belül. Tökéletesen egyetértek Jean-Claude Juncker megválasztott elnök úrral, illetve Tyson biztos jelöltel, hogy ezen mutatóknak a szerepét meg kell erősíteni. Valamit már én is itt elismételtem többször, és nagyon várom is, hogy együtt tudjak dolgozni Tyson biztossal és Juncker elnök úrral, hogy megerősítsük a szociális dimenziót. Valamint, hogy biztosítsuk, közös munkánkkal azt, hogy a gazdasági és adópolitikák szorosabban összefüggenek a szociális és foglalkoztatási politikákkal is, ami pedig az egyes tagállamok helyzetét illeti. A mögöttes gondolat az kell, hogy legyen, hogy minden tagállam egyelő bánásmódban kell, hogy részesüljön, és miközben a rugalmasságot a jelenlegi stabilitási és növekedési paktumon belül felhasználjuk, egységesen kell biztosítanunk azt, hogy minden tagállam egyenlő bánásmódban részesül. Ez a mögöttes elv. Átláthatónak kell lennünk, és előremutató iránymutatást kell adnunk a tagállamoknak, hogy amikor azt vizsgáljuk, hogy a rugalmasságot alkalmazzuk vagy nem, és miért. Most pedig Kuleva képviselő kapszolt a GUE részéről. Tisztelt Dubrovski szúr! Azt mondta, hogy egyelően fog a pénzügyi és szociális ügyekre odafigyelni. Mindazonáltal azon országokban, ahol fiskális stabilizációs programokat indítottak be, sok jog sérül, például a sztrájkjog igen, nem választ szeretnék hallani arra a kérdésre, hogy ön egyetérte azzal a nyomással, amit a trojka Görögországra gyakorol, annak érdekében, hogy a lockout, egy bizonyos sztrájkjog korlátozását alkalmazzák. Mivel a szociális párbeszédért önfelelős, kérem válaszoljon erre, és kérem, ne a tagállamok felelősségét emlegesse. Azt szeretném hallani, hogy ön mit tervez tenni. És egy másik kérdés. Az Európai Unió egyik prioritása a szegénység csökkentése 2020-ig. Biztosként, biztos jelölként, akinek bizonyos szociális felelősségei is lesznek, ön készen áll-e arra, hogy támogasson sok Európai Uniós állampolgárt is, európai parlamenti képviselőt abban, hogy felkérjük a tagállamokat arra, hogy a szegénységet a lehető, lehető legszigorúbb lépésekkel próbálják megcsökkenteni. Köszönöm a kérdéseket. Először is, ami az egyes országokat illeti. Az első lépés, amit a trojkának tennie kell, az az, hogy biztosítsa az illető tagállamokban, hogy a trojka javaslatait nem csak gazdasági és adógyi hatásaik szemszögéből vizsgálják, hanem szociális hatásukat is tekintsék át. Az új Európai Bizottság világosan szeretne e felé elmozdulni, és konkrét mechanizmusokat szeretne létrehozni annak érdekében, hogy ezt biztosítani lehessen. Ön említett a trojka részéről konkrét elvárásokat Görögország irányába. Jelen pillanatban nem vagyok abban a helyzetben, hogy konkrét választ adjak ezekre a kérdésekre. Azonban kétoldalúan nagyon szívesen megvitatom ezeket önnel, mihelyt részletesebben megismerem a trojka elvárásait az egyes tagállamok irányába. És mint az euróért és szociális párbeszédért felelős alelnök jelölt, szándékomban áll nagyon mélyen együttműködni a trojka által ö, kiválogatott tagállamokkal a hatástanulmányok és a döntéshozatal tekintetében is. Köszönöm, most pedig egy zöld képviselő kap szót, Eichholt úr. Köszönöm szépen, köszönöm Dombrovskis úr az eddigi válaszait is. Néha azt mondja, hogy nehéz egy álláspontot egységesé tenni a biztosok kollégiumában, de én most az ön saját személyes véleményét szeretném két kérdéssel kapcsolatban kikérni. Az egyik, a szociális mutatók fontossága említette ezt, köszönöm is, de nagyon fontos az a kérdés, hogy a korrektív lépéseket hajlandó lesz-e beindítani akkor, hogyha a tagállamok ezeket az indikátorokat nem teljesítik, hogyha például túlzott egyenlőtlenségek mutatkoznak egy tagállamban. Aztán az euróval kapcsolatban azt hiszem, hogy egy kicsit homályosan fogalmazott. Felnyitotta azt a lehetőséget, hogy az eurózónából egy állam kilépjen, de az ön álláspontját, az ön személyes álláspontját szeretném most megtudni. Ki áll az euró mellett? és megpróbál megbizonyosodni arról, hogy az összes euróval rendelkező tagállam az euróövezet része marad? Köszönöm a kérdéseket. Az első kérdést illetően a szociális mutatók fontosságával kapcsolatban teljes mértékben egyetértek azzal is, amit Marian Tyson mondott, az ő meghallgatásán, mely szerint a szociális mutatókat teljes súlyuknak megfelelően kell figyelembe venni az ország specifikus ajánlások megfogalmazása során. Teljes mértékben egyetértek Tyson biztos jelölt asszonya, és támogatom őt ebben a tekintetben. Aztán arra vonatkozólag, hogy szankciókat kezdeményeznénk-e. Az országspecifikus ajánlások természetükből kifolyólag nem szankcionálhatók. hogyha túlzottak az egyensúlytalanságok, akkor egyensúlytalansági eljárást lehet használni. És ebben az esetben a szociális aspektus kaphat sokkal nagyobb súlyt, mint eddig. Az euróval kapcsolatban azt hiszem elég világosan fogalmaztam, amikor azt mondtam, hogy az Európai Bizottság egyáltalán nem fogja ösztönözni az ilyen jellegű vitát. Ha az én személyes véleményemet kérdezi, én kiállok az euró mellett, és országban. az eurozóna válsága alatt is nagyon keményen kampányoltam amellett, hogy Lettország csatlakozon az euróvezethez, és azt mondjam, hogy még a nagyon nehéz háttérhelyzet miatt is nagyon fontos, hogy Lettország csatlakozzon. Miért stabil az euró, miért van pozitív jövője az euróvezetnek, miért érdemes még mindig csatlakozni, akár a válság alatt is az euróvezethez, és miért világos, hogy jó ötlet, hogy az EU tagállamok továbbra is csatlakozzanak az európai vagy az eurozónához. Ez kapcsolatban mindig nagyon világos voltam, és mindig határozott állásponton volt. Laura Ágje kap szót az EFTD részéről. Köszönöm, elnök úr. Biztos jelölt úr. Itt fönt ülök, A szociális párbeszéd kapcsán az elképzelései világosak. A szociális párbeszédnek ki kell eh, terjedni a szociális partnerekre. Egy kis példát szeretnék hozni erre az én régiómból, Olaszországból, Umbria térségéből érkeztem. Ott van egy ipari létesítmény, amely több mint 130 éve létezik. A tulajdonos 500 munkavállalót szeretne ott elbocsátani. Ez pedig azt jelenti, hogy számos ember elveszti garanciáit. A szociális párbeszédről beszélünk. Ön tényleges beszélgető partner tudna lenni, tárgyaló partner az ilyen helyzetek tárgyalásához? Illetve továbbra is az marad majd fenn, hogy a brüsszeli valóság és a tényleges helyszíni valóság nagy mértékben különböznek egymástól. Mi a helyzet? Uh, well, uh, thank you for this question. Köszönöm szépen ezt a kérdést, ami a szociális párbeszédet életi. A szociális párbeszéd különböző szinteken zajlik, beleértve az EU-s szintet, nemzeti szintet, Ami az EU szintet illeti, itt nagyon fontos tovább erősíteni a szociális párbeszédet az EU-s intézmények és a szociális partnerek között, illetve a szociális partnerek között is. Az elmúlt öt évben az EU szociális partnerei, illetve az EU-ban a szociális partnerek nem tudtak egyetlen megfelelő javaslatot sem kidolgozni EU-s szinten, szektorális szinten számos javaslat van, illetve létezik, de nincs egyetlen egységes európai javaslat, amely nem szektorális jellegű. Tehát azt gondolom, itt még van mód arra, hogy a szociális párbeszédet erősítsük a szociális partnerek között is, és én szívesen részt veszek ebben a munkában, ami a nemzeti szintet illeti nemzeti szociális párbeszéd természetesen elsősorban a tagországok kompetenciája, illetve a szociális partnerek kompetenciája. Ami az, amit az EU megtehet az EU-s döntéshozatalban, az az, hogy teljes mértékben bekapcsolja a szociális partnereket olyan területeken, amelyek érintik a kompetenciáikat. Természetesen, amikor konkrét vállalkozásokról beszélünk konkrét tagországokban, akkor itt a nemzeti szociális partnerek, illetve a nemzeti kormányok feladata az, hogy tárgyaljanak, ami az EU-t illeti, az EU a keretet hivatott biztosítani, amely kiterjed a szociális párbeszédre, a gazdasági növekedésre, a munkahelyteremtésre, illetve kevésbé problematikus területekre is. Köszönöm. Jeron Lenner, a képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony, Dombrovszki szól üdvözlöm. Ön nagyon sikeres miniszterelnök volt Lettországban, amely kikerült a gazdasági válságból, a gazdasági növekedés indult el, sőt csatlakozott az eurozónához és az ország. Mások azt mondják, hogy nem jó munkát végzett, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy kövessük a példáját, a tanácsait. Kérdésem a következő. Az egyik legfőbb kihívás az gazdaságos monetáris uniót illetően annak a módját megtalálni, hogy az eurózóna tagországaiban az aszimmetrikus rendszereket megváltoztassuk, anélkül, hogy folyamatos transferuniót alakítanánk ki. A jelenlegi bizottság kizárólag csak arra összpontosított, hogy az európai munkanélküliségi eh, rendszer vagy segély bevezetéséről tárgyaljon, de azt gondolom, ennél fontosabb témák is léteznek. Ön erről mit gondol? Köszönöm. Természetesen tudjuk, hogy az aszimmetrikus sokkokat illeti, az eurozóna eh, fiskális kapacitásait, a transferuniót. Ezek nagyon ellentmondásos témák illetve a nézetek is nagyon eltérnek. Vannak kezdeményezések, amelyekről én azt gondolom, hogy ezek megvalósíthatóak az EU szintjén, illetve ezek segíthetik különösen azokat az országokat, akik nehéz helyzetben vannak, és az intézkedések egy része már el is indult, például az ifjúsági garancia, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, nagyon fontos ezek megvalósítását felgyorsítani, illetve arról elgondolkodni, hogy hogyan lehetne bővíteni, kiterjeszteni ezeknek a programoknak a hatását, illetve ezeket hogyan lehetne meghosszabbítani. Az egyik legfontosabb eh, szociogazdasági probléma ez, és azt gondolom, hogy ezzel EU szinten kell foglalkoznunk. Azt gondolom, hogy az említett kezdeményezés kitűnő, és ezt nagyon fontos folytatnunk ami a beruházások előmozdítását illeti. Itt a 300 milliárd eurós befektetési csomagról beszélünk, és meg kell néznünk azt, hogy ez a beruházási csomag hogyan segíti a gazdasági növekedést, hogyan járul hozzá a fejlődéshez, az euró, az egész Európai Unióban, de különösen a nehéz helyzetben levő országok esetében. Ami a transfermechanizmusokat illeti, itt nagyon fontos az EU-s alapok felhasználása célzottabb módon, az Európa 2020-as stratégiai céljának érdekében, az specifikus ajánlások megvalósítása érdekében. Tehát nagyon fontos az EU-s alapokat a növekedésre és a munkahelyteremtésre fordítani. Köszönöm, Pervas Berez! Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Ön azt mondta, hogy sikertörténetei akar elkezdeni az eurót. Ön tulajdonképpen egy olyan országot kísérte, amely ki akart lépni az eurózónából. Ha megnézzük azokat a politikákat, amik sikeresek voltak, itt azt uh, találunk szemben, hogy nagyon sok fiatal elhagyta azon országát, nem feltétlenül önszántából, és nem pusztán a mozgás szabadság keretében, hanem azért, mert nem láttak innovációs lehetőséget, munkahely teremtési intézkedéseket egy olyan országban, amelyet ön úgymond helyreállított. Ön beszélt a rugalmasságról, a stabilitási csomag rugalmasságáról, a, adna egy egyetlen példát és a struktúrális reformokon kívül, hogy mit is jelent ez a, a rugalmassági marzs, amelyet az ön elődje nem használt annak idején biztosként. Ezen kívül ön elmondta azt, hogy politikai hibák történtek az ön országában, az önfelelőssége alatt. Kérem mondjon példát egy olyan politikai hibára, amelyet inkább szeretett volna nem elkövetni. Uh, tehát a sejt atkal bévisz... Köszönöm a kérdéseket. Három kérdést hallottunk. Beszéltünk Lettországról, éppen ezért lettül szeretnék válaszolni az elhangzott kérdésekre, hiszen ezek érintették Lettországot, ami a Lettválságot illeti. Még egyszer elmondom. Én a kormányt akkor vettem át, amikor a válság legmélyebb pontján már túllendültünk. A gazdasági növekedés mínusz 14 százalékos volt, az IMF már elindította a programját, és az ellenzék volt kormányon. Mi kitűztünk egy célt, ez pedig az volt, hogy mi hamarabb elindítsuk a gazdasági növekedést. Egy éven belül sikerült olyan számadatokat produkálni, amelyek igen pozitívak voltak. Támogattuk a gazdaságot, az exportot, a beruházásokat, és ezekkel az intézkedésekkel sikerült eh, elérnünk azt, hogy eh, a lett gazdaság az egyik leggyorsabban növekvő gazdaságá váljon. Ez azt jelenti, hogy a problémákat meg kell oldani, de aktív módon, ami a stabilitást illeti. Bilaterális módon szívesen beszélek még önnel, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés, de a rendelkezésre álló idő nem elégséget, elég, elégséges. A stabilitás és növekedési programban van rugalmasság, még egyszer mondom, és ezt fel lehet használni. Tehát vagy csak két kérdés, tehát vagy erre a kérdésre e, szánom az egész két perces időmet, vagy majd bilaterális módon egyeztetek önnel. Nincsen több időm. McIntyre asszony kapszul. Floor is yours. Thank you. Mr. Köszönöm szépen, Domrosztis úr. Itt vagyok. Már jelezte, hogy tudja, hogy a szociális párbeszéd mechanizmusa EU szinten más, mint a tagállami szinten a szociális partnereknek megvan a joga, hogy egész Európában kollektív megalapodásokat, szerződéseket fogadjanak el, azonban ez más is más a tagállamokban, ahogy mondjuk a minisztériumok ezt látják. Tehát itt el lehet fogadni és el lehet utasítani ilyen javaslatokat. Az elmúlt parlament plenárisan elfogadtunk egy jelentést, melynek a címe az volt, hogy hogy lehet az Európai Unióban munkahelyeket teremteni úgy, hogy szorgalmazzuk a befektetéseket és a frissen induló üzleteket. A szociális partnereknek is használnia kellene a hatástanulmányokat, amelyeket említett, és nekik is elő, elő kellene terjeszteni különféle javaslatokat. Hogyha ön vizsgálná meg, hogy hogyan lehetne ezt megvizsgálni, akkor ezt hogyan tenni? Well, uh, thank you for this. Köszönöm a kérdést. Ami a szociális partnerek autonóm megalapodásaira vonatkozik, ez a szociális partnerek joga. Hogy autonóm megalapodásokat kössenek. Horizontálisan, európai szinten vagy ágazati szinten ugyanígy köthetnek megállapodásokat. Amennyiben megszületnek az autonóm megállapodások, akkor a szociális partnerek feladata az, hogy ebből jogszabályok legyenek. A bizottság pedig európai szinten felelős ezért. Az autonóm megalapodások hatástanulmánya, ugyanúgy, mint bármely más hatástanulmány, célja az, hogy különféle szempontokkal foglalkozó. Nézze meg, hogy milyen gazdasági, szociális és így tovább hatások várhatók. Így lehet eljutni egy kiegyensúlyozott javaslathoz. Természetesen együttműködök majd teljesen asszonynal, hogy megnézzük, hogy hogyan juthatunk előbbre, hogyan tudjuk ezt eh, az autonóm szerződéses rendszert ellátni egy hatástanulmány rendszerrel. Ölla Túranes az ALDE részéről. Köszönöm szépen. Nekem is van egy kérdésem a szociális párbeszédre vonatkozóan. Eddig nagyon elégedett vagyok a válaszaival, hogy mennyire lényeges a szociális párbeszéd. Azonban emlékeztetnék a júliusi plenárisra, amikor Juncker elnök jelölt, Akkor azt mondta, hogy ő minden tagállamban szükségesnek tartja a minimálbért, és hogy ebben a, ebben a tekintetben lépéseket szártékozik tenni. Azonban a szerződések alapján, ahogy ön is utalt erre, a bérek tagállami kompetenciába tartoznak. Dombrovskis úr, szeretném megkérdezni, hogy milyen intézkedések lépéseket eh, tesz, hogy előmozdítsuk a szociális partnerek kompetenciáját, amennyiben a bizottság kezdeményezéseket tesz majd a minimálbér érdekében. Köszönöm ezt a kérdést, ami a minimálbérekre vonatkozik a tagállamokban. Ez Juncker megválasztott elnök politikája, teljes mértékben támogatom én is. Szorgalmaznunk kellene, hogy minden tagállamban legyen minimálbér. Így országspecifikus ajánlásokba foglalhatjuk ezeket. Természetesen a tagállamokkal folytatott párbeszéd során. Nagyon különféle szociális párbeszéd modellek vannak a tagállamokban, tehát teljesen más az északi államokban, a skandináv államokban, ahol nagyon erős a szociális partnerek szerepe. A szociális partnerek szabják meg a skandináv országokban a minimálbért. De ezt eh, nyilván nem lehet a szociális partnerek akaratával szemben megtenni, hogyha Más országban erre nem látnak szükséget. De az Európai Bizottság szorgalmazza, hogy az európai tagállamokban legyen minimálbér. Edward Kukán a néppárt részéről. Köszönöm. Biztos úr, emlékszem az egyik írásbeli válaszára, amelyben azt írta, hogy szorgalmazni fogja, hogy a tagállamok nyitottabb és befogadóbb munkaerőpiacokat alakítsanak ki. Említette azt is, hogy az európai lakosság korosodik. Garantálnunk kell az 50 évnél idősebbeknek is, akik még gazdaságilag, szociálisan aktívak, hogy ne legyenek munka, a munkaerőpiacon diszkrimináció áldozatává. Hogyan próbálja garantálni azt, hogy ez tényleg így legyen. Tehát, hogy az idősebbek ne szoruljanak ki a munkaerőpiacról. Hogyan tudna ebben a tekintetben együttműködni a szociális partnerekkel? Ez a kérdésem, és minden jót kívánok önöknek, önnek a jövőben. Köszönöm, Kukán úr! A munkaerőpiac és a korosodás. Ez az egyik eh, legnagyobb kihívás az európai szociális gazdasági modellel szemben. Hiszen az ilyen jellegű szociális modell sokkal könnyebb megvalósítani egy növekvő számú lakossággal, vagy legalábbis ahol stabil a korstruktúra, mint az idősödő társadalomban. Éppen ezért meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk alkalmazni a foglalkoztatási rendszerünket ezen realitás talaján, tehát hogy az európai lakosok egyre idősebbek. Nagyon lényeges ebben a tekintetben, hogy előmozdítjuk azt, hogy az emberek minél tovább a munkaerőpiacon maradjanak. És ide célirányos támogatást is el kell juttatnunk. Tehát azokhoz az emberekhez, akik idősebbek szeretnének tovább dolgozni, de nem találnak lehetőséget. Tehát támogatnunk kell a továbbképzést, átképzést az idősebbek számára, hogy a munkaerőpiacon az idősebbek is megfelelő lehetőségeket találjanak. Hogy minél tovább aktív legyen a lakosság a munkaerőpiacon. Azonban ez egy nagyon komoly kihívás, és az biztos, hogy évekig, évtizedekig elkísér minket majd ez az ügy. És a politikának pedig választ kell adni rá. Köszönöm. Jutta Steinrück kap szót az SND csoporttól, Dombrovskis úr. Először is visszakérdeznék valamire, amit itt a kiküldetési irányelvről mondott. Mit tenne, lehet, hogy a fordítás volt pontatlan. Tejszen asszony azt mondta, hogy eh, szociális és gazdasági mutatók, eh, ezek a mutatók egyenrangúak lesznek az európai szemeszterben. Tehát eh, arról beszélt ön is, hogy erősebben figyelembe veszik a szociális szempontokat. Kinek fontosabb a szava? Tejszen asszonynak, vagy az öné? Itt például volt egy javaslat a fodrász szakma tekintetében, tehát, hogy itt a munkaerő szabad áramlása káros kihatásokkal is van. Tehát nem juttatták el a tanácshoz ezt a tervezetet, mikor teszik meg. Jó, köszönöm. Steinruck asszony. Tehát három kérdést kaptam. Az első a kiküldetési irányelv. Egyetértek azzal, amit már teljesen asszony meghallgatásán hallottunk. Az Európai Bizottság az irányelvet céltudatosan felülvizsgálja, hogy megakadályozza a szociális dömpinget. Ez olyan területekre is vonatkozik, ahol szerepet játszik a minimálbér, tehát a fogadó ország minimálbére. Itt nyilvánvalóan eddig voltak kiskapuk, amelyek lehetővé tették bizonyos munkáltatóknak, hogy kevesebbet fizessenek a munkavállalóknak, és így szociális dömping jön létre. Támogatom teljesen asszony elképzeléseit ebben a tekintetben. Most a szociális és gazdasági mutatók már egyszer feltette valaki ezt a kérdést, még egyszer megismétlem, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, amit Tejszen kolléganom javasol, és teljes mértékben támogatni fogom, amennyiben a bizottságban vagyunk. Tehát nem ugyanazokat a szavakat használtam valószínűleg, mint Tejszen asszony. Most a harmadik kérdése egy ágazati, autonóm, kollektív megállapodás. A szociális partnerek előkészítették, előkészítették a jogalkotás alapjait, és hajlandóak tovább menni. Azonban tíz tagállam megkeresett minket, hogy ne terjesszük elő ezt a tervezetet, tehát problematikus most a helyzet. Ebben a tekintetben együtt kell működnünk az érintett tagállamokkal, hogyha tovább haladunk a jogalkotásban, akkor elfogadásra is kerüljön a tervezet, hiszen tíz tagállam jelezte, hogy nem fogja elfogadni ezt, ami mögött szociális dömpinget érzünk. Köszönöm. Ottmar Karasz a néppárt részéről. Igen, tisztelt alelnök jelölt úr, üdvözlöm, üdvözlöm, hogy eh, az eh, Európai Parlament eh, minden válságra vonatkozó javaslatát támogatja a trojka átalakításával együtt. Hiszen ez egy nagyon fontos eszköz, hiszen ahol közösségiesítjük az eszközöket, akkor ott a szociális dimenzió is fontos. Szeretném megkérdezni, hogy milyen további lépések kell szeretné a gazdasági és monetáris uniót elmélyíteni, hogy az euró őreként előre haladjon. Tehát az európai valuta alapot el tudja képzelni, és el tudja képzelni, hogy a szociális párbeszédet is befolyásolni tudja? Jó, köszönöm szépen, Karasz úr. Köszönöm a kérdéseket. Tehát az európai az ESM-ből valószínűleg európai valuta alap válik majd. Már elég sokat lehetett erről hallani, tehát az ESM egy középtávú átalakuláson megy majd át, és ennek az eredménye pedig az, hogy közösségi keretek között működjön. Pillanatilag az ESM kormányközi keretek között működik. Középtávon szeretnénk közösségi esíteni. Tehát ez, a, ez az általános megközelítésünk. Ezen dolgozunk. Együtt kell működnünk annak érdekében, hogy közösségi eszköz legyen ebből. Számos kormányközi mechanizmus volt, amely átalakult közösségivé. Pillanatnyilag az ESM helyzetét is így látjuk. Ez természetesen a makrogazdasági kormányzást is érinti. Nagyon összetett kérdésről van szó. De különféle szinten, különféle lépésekről van szó. És tényleg áramvonalasítani kell ezeket is. Ami azt jelenti, hogy jobban érthetővé kell tennünk ezt a keretet. A makrogazdasági gyakorlatunk felülvizsgálatában erre kell koncentrálnunk együtt szociális partnereinkkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Agnes Jongérius kap szót az SND frakció részéről. Köszönöm. Itt vagyok. Hollandul fogok kérdezni. Tisztelt Dombrovski úr! A korábbiakban beszélt arról, hogy hogyan lehet egyensúlyt találni a gazdasági, monetáris és szociális politikák között. Erre vonatkozik az én kérdésem is. Ez utóbbi időben egyre több nyilatkozatot hallottunk az Európai Bíróság részéről, amelyek arról szóltak, hogy a gazdasági szabadságokat a társadalmi vagy szociális haladás rovására is támogatják. Voltak egyébként aggasztó határozatok is az Európai Bíróság részéről, amelyek például a munkásoknak vagy dolgozóknak adandó minimálbérre vonatkoztak, és ezek ellentmondásban vannak azokkal a gazdasági szabadságjogokkal, amelyeket eddig figyelembe vettünk, különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy egyre több tagállam kevéssé kívánatos munkaadói gyakorlatokat is elfogad, például a nulla munkaórás szerződések elfogadhatóságát elismerték. Tehát egy oldalról az alapvető szociális jogokról, más oldalról a gazdasági szabadságok, szabadságjogok felé való elmozdulás kettő egyszerre nem valósulhat meg, ön melyik mellett tenni le a voksát? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Alapjába véve, a munkaerőpiaci fejlemények kapcsán azt látjuk, hogy az elmúlt években, akár az elmúlt évtizedekben egy kétsebességes munkaerőpiac alakult ki. Számos új gondolat, például amelyeket önök Ön is említette a nullaórás munkaszerződés, vagy az új formájú önfoglalkoztatás az új jogszabályokban megjelenik, vagy ezek megengedik. Ezekkel az ügyekkel foglalkoznunk kell. Persze segítenünk kell a rugalmas biztonság előmozdítását a tagállamoknak a munkaerőpiacon, de ugyanakkor oda kell figyelnünk arra, hogy elkerüljük azt, hogy ilyen áll önfoglalkoztatásra lehetőséget nyújtson a munkaerőpiacra vonatkozó jogszabályok átalakítása. Hajlandóak vagyunk ezen dolgozni, hiszen látjuk, hogy terjedőben vannak negatív gyakorlatok, és próbáljuk egységesebbé tenni a munkaerőpiacokat. És azt is szeretnénk elérni, hogy ne kétsebességes munkaerőpiac alakuljon ki. Ami pedig az Európai Bíróság határozatait illeti, én, mint az Európai Bizottság képviselője, talán nem vállalkoznék arra, hogy megkérdőjelezem, vagy akár ö, megjegyzéseket fűzek az Európai Bíróság határozataihoz. Teljes mértékben tiszteletben tartom az ő határozatukat, sőt az a feladatom, hogy végrehajtsam, úgyhogy erről ennyit. Köszönöm. Ivana Malecsics kap szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dombrovszki szúr. Nagyon örülök annak, hogy ön az alelnök jelölt az euróért és szociális párbeszédért felelős bizottsági tag. A gazdaság és szociális ügyekben megfelelő tudása, tapasztalata van, mint volt, lett miniszterelnök, és biztos vagyok benne, hogy elég bátor és eltökélt is. Volt már alkalmam sok szakértőjével együtt dolgozni, akik segítették Horvátországot az Európai Uniós alapokhoz való hozzáférésben. És lenyűgözött az, hogy a lett köztisztviselők milyen komoly szakértelemmel bírtak, ehhez szeretnék gratulálni is önnek. A konkrét ország specifikus jelentések, illetve a kohéziós politika, illetve az Európai Uniós alapok felhasználása kérdésére szeretnék kitérni hogyan gondolják az európai költségvetés felől a tagállamok felé irányuló kifizetések problémáját megoldani. Hiszen itt beruházásokról és növekedésről is dönteni kell. Köszönöm a kérdéseket! az országspecifikus ajánlások, illetve a kohéziós politika jobb kapcsolata. Konkrétan ez ennek a végrehajtása történik most. A megállapodásaikról és az operatív programjaikról tárgyalnak most a tagállamok az Európai Bizottsággal, és az egyik prioritása az Európai Bizottságnak a e tárgyalások során éppen az, hogy biztosítsuk azt, hogy a kohéziós finanszírozás egy irányba mutat az ország specifikus ajánlásokkal. Illetve, hogy az ajánlások azt célozzák, hogy biztosítsák a jobb gazdasági fejlődést, a munkahelyteremtést, és emellett a szociális problémákkal is foglalkozzanak. Az Európai Bizottság tehát mindig hangsúlyozza az európai szociális alap szerepét, és azt, hogy ezt hogyan tudjuk felhasználni a szociális problémák megoldására egy-egy tagállamban. Ami a kifizetéseket illeti. Ez már túlmutat azon a területen, amiért én felelős vagyok. Inkább Györgyeva biztos asszonynak kéne feltenni ezt a kérdést. De amúgy világos az, hogy milyen problémával állunk szembe. Az Európai Tanács nagyon gyakran megakasztja a kifizetéseket, a kötelezettségvállalások és a kifizetések esetében is az éves költségvetést a a több éves pénzügyi keret szintje alá próbálja csökkenteni. A parlament és az Európai Bizottság is nagyon fontos lenne, hogy ahhoz ragaszkodjon, hogy a tanács is vegye figyelembe az intézmény közi megállapodást, és a kifizetések esetében ezzel ne teremtsenek válsághelyzetet. Köszönöm szépen, Javier López az SND frakció részéről, öné a szó. Jó napot kívánok! Ahogy ön bizonyára tudja, a trojka néhány elmúlt évbeli tevékenysége drakonikus szolgáltatás csökkentéshez vezetett, illetve bizonyos országokban nagyon komoly szociális hatása is volt. Nagyon sok ország sokkal rosszabbul teljesít, mint négy évvel ezelőtt, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt, vagy éppen a kitűzött célokkal ellentétes hatása volt a trojka tevékenységének, ráadásul a demokrácia is csorbult. Juncker úr maga is a beiktatási beszédében a hatás értékelés, a reformtervek hatás értékelése mellett kötelezte el magát. A konkrét kérdésem az, hogy mik lesznek ezek az értékelési tervek, ennek szociális tekintetben milyen konkrét hatásai lesznek, illetve most, ma ön biztosítani tud -e engem arról, hogy túlmennek majd a szavakon, és valós cselekvésbe fordul majd ez az értékelés, illetve harmadsorban, hogyha az értékelés arra mutat, hogy negatív szociális hatásai voltak egy konkrét trojka javaslatnak, akkor e, elmozdítják ezt a javaslatot, hogy a negatív szociális hatásokat tudják csökkenteni. E, a meghallgatás során igen sokat beszéltünk arról, hogy hogyan lehet egy válságból kilábalnol, kilábalni, illetve hogy mely döntésekre van szükség a trojka keretein belül, vagy nem, illetve hogy ennek milyen hatása van a foglalkoztatásra, illetve arról is beszéltünk, hogy ezek a döntések milyen hatással vannak bizonyos szociális aspektusok szempontjából. Az új bizottságnak az a célja, hogy ezt a helyzetet orvosolja, a döntéshozatalnál nem csak a fiskális hatásokat mérlegelik, hanem a szociális hatásokat is. Ez egy igen világos szempont. Világos szavakkal fogalmazott az elnök, világosan fogalmazott Tyson asszony is. És ami engem illet, én is el szeretném mondani azt, hogy ezeket az ígéreteket támogatom, és aktívan szeretnék tenni annak érdekében, hogy ez ne csak papírformában legyen igaz. Köszönöm. Uh, I'll give the floor to Heinz Becker from EPP. Heinz Becknek adok szót a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt uh, Dombrovskis kolléga, osztrák tagjaként az Employ szakbizottságnak üdvözlöm azt, amit öntől hallottunk a szociális párbeszéd kapcsán, illetve amit ön mondott a szociális partnerségek szerepéről a jövőre nézve, az európai politikákon belül. De úgy érzem, hogy az Európai Unióban nagyon sok probléma a szubszidiaritás miatt merül fel, és a szociális terület a tagországok asztalára tartozik. Ön támogatja az európai hatékonyság erősítését, amikor arról van szó, hogy bench learninget érvényesítünk, tehát ha a legjobb gyakorlatok modelljét vesszük át más tagországoktól, és ebből levonjuk a konkrét következtetéseket saját tagországunk számára. Mert hát ennek kapcsán, az európai politikák kapcsán ezt a bench learninget, mint kötelezérvényű szempontot tervezi-e bevezetni Lettországban? Ön ebből gyakorlatot csinált, illetve gyakorlatban is alkalmazta ezt az elvet. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Ami a szubszidiaritást illeti, egyértelmű az, hogy a szubszidiaritás a meghatározó elv az Európai Unióban. Csak azok a döntések, azok a kérdések kerülnek EU szinte megvitatásra, ahol egyértelműen európai hozzáadott érték jelenik meg, tehát az EU ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. A bizottságnak pedig az a célja, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsa a szubszidiaritás elvét. Ami pedig a legjobb gyakorlatok cseréjét illeti, illetve mások tapasztalatának hasznosítását, azt gondolom ez egy olyan terület, amelyet az Európai Bizottság aktív módon támogat, különböző kezdeményezésekkel, például ami a készségfejlesztést illeti, a szakképzést. Azt gondolom, nagyon fontos megnézni a német és az osztrák modelleket, a duális eh, oktatási eh, rendszereket, ezek pozitív példák, és azt gondolom, ezekből más tagországok is tanulhatnak, illetve megvizsgálhatják azt, hogy a saját rendszereikben bizonyos eh, elemek átvehetőek-e. munkaerőpiacunkon van egy egyértelmű probléma, ez pedig a készségek eh, hiánya. A fiatal fiatalon eh, iskolai rendszerekből kikerülők nem mindig felkészültek a munkaerőpiaci elvárásokra, tehát a két dolog nincs mindig összhangban egymással, tehát fontos a készségeket és a munkaerőpiaci eh, feltételeket jobban összhangba hozni egymással. Pirinszki képviselő kap most szót a szocialistáktól. Köszönöm. Tisztelt alelnök jelölt úr! A corporate governance csomag részeként bizonyos vállalkozások esetében alapvető munkavállalói jogok eh, nem kerülnek eh, figyelembevételre, például a konzultációhoz való jog, illetve a board tagjainak bizonyos jogai. Ebben a helyzetben ön mit tervez változtatni? Ezt az irányelv tervezetet visszatervezi-e vonni, megvizsgálni újból, illetve milyen konkrét javaslatokat tervez annak érdekében, hogy ez a nagyon-nagyon veszélyes joghézag ebben az irányelv tervezetben kiküszöbölésre kerülhessen, illetve kezdeményeze egy konzultációs kört, majd a konzultációs, illetve a szociális partnerekkel, azért, hogy ez ne kerüljön a gyakorlatba. Nagyon fontos garantálni a munkavállalók jogait, és ezt teljes mértékben tiszteletben tartani. Válasz. Köszönöm ezt a kérdést. Ami az irányító elvet illeti a jövőbeni bizottság esetében, többször elhangzott az, hogy szeretnénk erősíteni a koherenciát a gazdasági és a szociális területek között. Szeretnénk biztosítani, a munkavállalók jogait is többek között. Elnézést, jelenleg nem tudok mit mondani, az önáltal speciális irányelv tervezet kapcsán, de szívesen megvizsgálom ezt a témát, és a gazdaság és szociális ügyekért felelős biztos jelölt asszonyt is szívesen megkérdezem, Tyson asszonyt, ezekben a témákban, amennyiben valóban veszélyes joghézak merülne fel ebben az irányelv tervezetben. Úgy érzem, a bizottság vissza tudja vonni ezt a tervezetet. Juncker elnök elmondta azt, hogy ő a Refit program keretében is lát lehetőségeket a jobb szabályozás megvalósítására, illetve lehetőség van arra, hogy bizonyos jogalkotási javaslatok visszavonásra kerüljenek, vagy kerülhessenek adott esetben, ami az ön által említett irányelv tervezetet illeti, elnézését kérem, de ezzel kapcsolatban most nem tudok még konkrétan nyilatkozni. Mint említettem, Tyson asszonyjal együtt szívesen egyeztetek ebben a kérdésben. Plusz válaszokat még bilaterális módon is szívesen eljuttatok önhöz. Éva. Köszönöm szépen, Éva Parmanova. Köszönöm szépen, itt vagyok, Dombrovskis úr. Nagyon örülök, hogy itt láthatom a néppárti üléseken nagyon jól bemutatta, hogy hogyan sikerült az országát eljuttatni az eurózónába. Tehát nagyon pozitív példával járt előttünk, és a nemzeti választásunkon is segítségét nyújtott, ahol a pártom meggyőző győzelmet aratotta fő ellenfél fölött. Tehát most általában az európai projektre kérdeznék rá. Az úgynevezett kétsebességes Európa itt kísért egy ideje. Főleg a pénzügyi válság után lett megint valahogy érezhető. Alelnökként hogyan szeretné biztosítani azt, hogy ne legyen szétesés, sőt ne legyenek szétesési tendenciák sem az Európai Unión belül. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. A bevezetőmben is említettem, hogy szükséges egységes alakzatként fellépnünk minnyájunknak, mind a 28 tagállamnak. Az eurózóna pedig eh, maradjon nyitott a többi ország számára is. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy megériz, megőrizzük a belső piac zavartalan működését, és pedig mind a 28 tagállam számára. Ez eh, természetesen azt jelenti, hogy eh, a politikánk, amely az eurozónára vonatkozik, azokat az országokat érinti, amelyek az egységes európai fizetőeszközt használják. Azonban ennek nem szabad egy exkluzív klubnak lennie. Az euró csoportnak nem szabad aláásnia a belső piacot. Tehát az Európai Unió belső piaca mind a 28 országra vonatkozik, mind a 28 ország része a belső piacnak. És ehhez ragaszkodni fogunk. Köszönöm. Köszönöm. Maura Harucitis kapszót, Dombrovskis úr, hogyha tényleg szeretne úrrá lenni a válságon, akkor a prioritásokat módosítani kell. És szerintem a következő időszak prioritása legyen a befektetés és a munkahelyteremtés, és ne annyira a fiskális konszolidáció. Tehát a befektetés és a munkahelyteremtés az elkövetkezendő országspecifikus jelentésekben is prioritásként jelenik majd meg. A másik kérdésem pedig, hogy hogyan szeretne a stabilitás és növekedési paktumban meglévő rugalmasságot ennek a célnak érdekében kihasználni. Köszönöm szépen ezt a rákérdezést. Ahogy elnézést, ahogy már a bevezetőmben is említettem, az új bizottság prioritása a befektetés és a munkahelyteremtés előmozdítása lesz. És ez eh, az elkövetkezendő növeségről szól, növekedésről szóló jelentésben is benne lesz Juncker bizottsági elnök, saját magam és az összes többi biztos jelölt is biztosíthatja erről. Tehát a stabilitás és növekedési paktomban számos olyan terület van, ahol élhetünk a rugalmassággal, ahol igazából megelőzési eszközeink vannak olyan országok számára, ahol nulla a növekedés, vagy ahol a teljesítmény mínusz 0,4 százalék. Van egy záradék. Tehát, hogyha mínusz növekedés tapasztalható, akkor vannak lehetőségek kiigazításra. Van egy strukturális reform záradék, amelyet fel lehet használni, amennyiben negatív a növekedés. És lehet addig élni az eszközökkel, amíg átlendül pozitívba a növekedés. Tehát van egy általános úgynevező menekülési záradék is, amennyiben eh, ismét negatív növekedés van, akkor eh, bizonyos intézkedések betartásától mentesülhet egy tagállam. A rugalmasság azt jelenti, hogy a stabilitási és növekedési paktumban megvan, és pedig eh, egységesen minden tagállam élhet ezekkel a lehetőségekkel. Köszönöm. Köszönöm. Langen úr, aki az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen. Dombrovskis úr igazolta, hogy meggyőző. Azáltal is, amit otthon végrehajtott. Hiszen a stagnációból növekedést hozott létre. Euró, kötvények, újabb eladósodás, az ESM felhasználása tehát még nem lett valuta alap, de úton van. Tehát ezek nem biztos, hogy segítenek. Jó. Ugyanaz a kérdésem önhöz, mint Moszkovicsi úrhoz, konfliktusos esetben. Tehát a, bizot, a hatos cikk értelmében Moszkovicsi és Dombrovskis biztosoknak közösen kell javaslatokat tenni. Másodszorban feltettek önnek egy kérdést, hogy az eurozónából történő kilépést szorgalmazni fogja-e. Ehhez meg kell változtatni a szerződést, az igaz. De a kedvenc témám az, hogy Svédország is legyen az eurozóna tagja. Mert minden követelménynek megfelel, de politikailag nem akarják. Hogyan szeretné szorgalmazni azt, hogy növekedjen az euróhoz való csatlakozási készség, ahol megvannak a feltételek? Még egyszer köszönöm a kérdést. Tehát jó magam és Moszkovicsi biztos között nagyon szoros együttműködés lesz. Tehát csapatként szeretnénk együttműködni, nagyon szorosan, szerepemet pedig koordinátorként fogom fel, és nem felügyelőként, vagy olyas valakiként, aki itt felülvizsgálja a többi biztos munkáját. Tehát Moszkovicsi úrral számos téren együttműködünk, tehát a külső képviselet tekintetében is, illetve javaslatokat készítünk majd elő, hiszen ezáltal tesszük a munkánkat biztosként. De természetesen alelnökként az is a dolgunk, hogy korai döntéshozatali fázisokban is befolyásoljuk a döntéseket. Tehát ez egy alapelvünk, és pillanatnyilag a csapataink azon fáradoznak, hogy konkrétabb, konkrétabbá tegyük a meglévő politikákat, amikor mandátumunkat megkezdjük. mi az eurózónán kívüli országokra vonatkozik, például Svédországra, Svédországban népszavazás utasította el az euróhoz való csatlakozást. Tudjuk, hogy a szerződés mit mond ebben a tekintetben, de az is nyilvánvaló, hogy a bizottság nem kényszeríthet egyetlen országot se arra, hogy csatlakozzon az euróhoz. Tehát az eurózóna nyitott marad, kész arra, hogy új tagállamokat fogadjon be, de nem lehet kényszeríteni senkit az akarata ellenére. Köszönöm. Oh, um, as is weird, I could say. Svédként külön köszönetet szeretnék mondani önnek ezért. De mindenek felett szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek az érdekes kérdésekért, és szeretnék köszönetet mondani Dombrovski szúrnak a válaszaiért. Most öt percet kap, hogy egy rövid zárónyilatkozatot tegyen. Öt percet kap tehát az ülés berekeztése előtt. Öné a szó. Tisztelt európai parlamenti képviselők, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőségem nyílt erre az eszmecserére. Számos, a számos kérdésért is szeretnék köszönetet mondani. Ezeket természetesen nyomon kell követni, még további munkára van szükség velük kapcsolatban szeretnék nagyon szorosan együttműködni az Európai Parlamenttel, hiszen én magam is Európai Parlamenti képviselő voltam. Együtt tudunk felülemelkedni az előttünk álló kihívásokon. Továbbra is meggyőződésem, hogy még egy válasza adós maradtam, és bírálat érhet, hogyha két percben nem tudtam megfelelően válaszolni. Ez a lettországi hibákra vonatkozik amikor Lettország válságon ment át. Az országspecifikus ajánlásokban találnak erre néhány választ a politi- szakpolitikai területekre vonatkozó ajánlásokban az energiafüggetlenség meg erősítése különösen tekintettel a geopolitikai helyzetünkre, aztán a bérek közötti egyenlőtlenség miatt, amivel már a csatlakozási folyamatban is kellett foglalkoznunk, aztán az igazságszolgáltatás megerősítése, a fizetésképtelenségi problémákkal kapcsolatban különösen. Más országok is kaptak ilyen jellegű ajánlásokat az ország specifikus ajánlásokban, de vannak olyan hiányosságok, amelyekkel lett országnak igen komolyan kellene foglalkoznia. Az új kormány nem sokára fog létrejönni, néhány nappal ezelőtt voltak a választások, Ezeket az ajánlásokat nagyon komolyan fogjuk venni a jövőben, és meg fogunk velük birkózni, meg fogunk ezekkel a problémákkal remélhetőleg birkózni. Illetve azokkal a kihívásokkal, amelyekkel most Lettország szembenéz. Ami az új bizottság munkáját illeti, azt hiszem ismét hangsúlyoznom kell, hogy új struktúra fog életbe lépni. Tehát még nincs minden teljes mértékben a legapróbb részletekig kidolgozva de a konzultációk után, amelyeket a biztos jelöltekkel folytattam, elmondhatom, hogy készek, készen állunk arra, hogy az együttműködés szellemében csapatként dolgozzunk együtt. Már is csapatként dolgozunk együtt, bár különböző politikai háttérből érkezünk. De hát, eredményeket kell felmutatnunk, hogy Európa képes legyen előrelépni és megbirkózni azokkal a kérdésekkel, amelyeket az embereket leginkább izgatják. A gazdasági növekedés, a foglalkoztatás, a bérfejlesztés, illetve az európai gazdasági és szociális modell ezek a kérdések. Ismét szeretnék köszönetet mondani ezért a meghallgatásért önöknek, és nagyon várom azt, hogy szorosan tudjunk a jövőben is együttműködni. Köszönöm. Köszönöm. A további eljárással kapcsolatban néhány megjegyzés. Lesz egy közös értékelő ülés, az ECON elnöke, a koordinátorok is részt fognak ezen venni. 7 órakor, ma este 7 órakor az ASP 3G2-es teremben fogunk találkozni, ahol megpróbáljuk az összes aggályt, aggodalmat sorra venni. Aztán lesz egy értékelő levél tervezet, amelyet ennek alapján megfogalmazunk, ezt nagyjából ma este tízkor fogjuk köröztetni. Holnap, ke- illetve október 7-e kedd reggel 9 óra az reakciók elküldésének a határideje ehhez a levélhez, és arra kérném a foglalkoztatási koordinátorokat, hogy jöjjenek ide hozzám, hogy meg tudjuk beszélni azt, hogy mi most mit fogunk tenni a foglalkoztatási szakbizottságban. Tehát a foglalkoztatási szakbizottság koordinátorait kérem, hogy jöjjenek ide a pulpitushoz. Köszönöm szépen Dombrovskis úrnak, hogy részt vett az ülésen, és a két szakbizottság összes tagjának szeretnék köszönetet mondani az intelligens és érdekes kérdésekért.